Good morning. Can we start our session, please? Üdvözlök mindenkit. Megkezdjék az ülésünket. Kedves vendégek, kedves Európa Parlamenti képviselők, kedves kollégák, barátaim. Nagyon örülök, hogy mindannyiakat üdvözölhetem itt a panel során az emberi jogi témákban az új technológiák felhasználása. Szakértőket hívtunk meg, természetesen szeretném üdvözölni a három Szaharov díjazottat is, akik fel fognak szólalni. És szeretnék köszönetet mondani Liborucek elnök helyettesnek is, hogy eljött erre a mai panel megbeszélésre, és majd összefoglaló beszédet fog tartani. Görögül folytatom, kedves kollégák, az Európai Parlamentben, ahol a különbséget és a nyelvi különbséget is támogatjuk, bizony megvan a lehetőségünk, hogy az anyanyelvükön beszéljünk. Úgyhogy folytatom is görögül. Néhány év óta mindannyian láthatjuk, hogy milyen gyorsan fejlődnek az új technológiák, és azt is meg tudjuk állapítani, megállapíthattuk, hogy a kommunikációs eszközök, a modern eszközök olyan lehetőségeket nyitnak meg, hogy személyesen a vélemény nyilvánításunkat javítani tudják, másképp, más szinten tudjuk a véleményünket nyilvánítani, de ez általános szinten is érvényes. Ezekkel az új eszközökkel a nem kormány szervezetek is tudnak élni, és jobban tudnak kommunikálni, jobban tudnak egymás közt is, egymással is együttműködni. Mindezt az arab tavasz során is láthattuk. Nagyon nagy benyomást gyakorolt mindannyiunkra, hogy mennyire fontos szerepet kaptak az új kommunikációs eszközök, milyen módon tudták szervezni a megmozdulásokat ezek az emberek. Ma ezzel a témával foglalkozunk. Rendkívüli hatása van szociális, társadalmi életünkre, a politikai szervezetek munkájára ezeknek az új technológiáknak. David John Collins Európa közép kelet, közel-kelet és a afrikai témában ő a Communications and Public Policy felelőse, elnök helyettes. Nagyon jól ismeri a kom- új kommunikációs eszközöket, és foglalkozik az átláthatósági kérdésekkel, és őt követi majd Ali Novruzov úr, blogger, médiaszakértő Azerbajdzsánban civil szervezet aktivistája. Mariette mm, Seke, európai parlamenti képviselő, kivel a kollégánk lesz a következő hozzászóló. Őket követik majd a szahra díjazottak beszéde, Először is Szána Litvina asszony fog hozzánk szólni, ő újságíró, Fehér Oroszországból érkezett. Hova Ibrahim lesz a következő, Nigériából, ő jogász, és Wei Jingsheng úr lesz a harmadik hozzászóló, kínai békeharcos. Először is, tehát átadom a szót Collins úrnak. Tehát először Collins urat hallgatjuk meg, utána a többi beszédet fogjuk meghallgatni, és ezt követően fogunk vitát folytatni. Collins úr, önné a szó. Köszönet a meghívásért, és avval kezdeném, hogy nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek de az igazi hősei a világban a szabad véleménynyilvánításnak, és akik a kemény munkát végezik, azok pont, akiket ő említett, a díjazottak. És szeretnék emlékeztetni az ő hősérségükre, Ilyen olyan cégeknél, mint a Google-nál nálunk, sokszor találkozunk ezekkel a kérdésekkel, de amikor valaki egyedül van, és nincs lehetőség véleménynyilvánítása, sőt esetleg a letartóztatás, a börtön fenyegeti az embert, amikor elmondja a véleményét, akkor nagyon-nagyon bátornak kell ahhoz lenni, hogy valaki ezt tényleg megtegye, ezt el kell, hogy ismerjük. Szeretnék egy egyszerű dolgot mondani. Számunkra ez egy erkölcsi kérdés a szabad véleménynyilvánítás. Komplex a kérdés, technikai jellegű és politikai is mindenképpen, de ennek a lényegében egy erkölcsi kérdés van, vagyis, hogy van-e joga valakinek az információhoz való hozzáférésre, és ahogy ki akarja fejteni a véleményét, arra van-e lehetősége, vagy pedig egy politikus, egy kormány ezt megakadályozhatja-e. Persze ez a, a törvényekben le van fektetve, de az online véleménynyilvánítás és az online információhoz való hozzáférés bizony nagyon is technikai kérdés. Ezért a Google nagyon akkor foglalkozik ezzel a kérdéssel. A szabad információ áramlástól nagyon erősen függ az üzleti élet, más nem is lehetne elképzelni. De számunkra a középpontban egy erkölcsi kérdése, Hogyha arra gondolunk, hogy egy bangladesi gyerek 10-15 évvel ezelőtt ő neki semmilyen hozzáférése nem lett volna információkhoz, nem tudott volna eljutni, vagy nehéz lett volna eljutni egy könyvtárba, az internet ezt teljesen megváltoztatta. Hozzáférés biztosított az információhoz, ami hozzáférhetetlen volt korábban. De sajnos egyre több hatóság és kormány mégiscsak megakadályozza, hogy az emberek hozzáférjenek az információkhoz. És az igazi szomorú helyzet az, hogy 8-9 évvel ezelőtt relatív kevés olyan kormány volt a világon, amely blokkolta vagy szűrte az internetet. Viszont ez a szám nagyon gyorsan növekszik, sokkal több, mint 5 vagy 6 évvel ezelőtt az ilyen kormányok száma. És az online vélemény nyilvánítási szabadságért való harc az tényleg rendkívül fontos, és itt a panelben is, akik hozzá fognak szólni, nagyon fontos szerepet játszanak ezen a területen. Vannak olyan területek bizony a világban, ahol elveszítjük ezt a harcot könnyű innen megmondani, hogy két hibáztassunk ezért, de az is az igazsághoz tartozik, hogy egyre több egyéni szabadságjog korlátozással lép föl nyugaton is, fejlettebb országokban is. Például azok a kormányok, amelyek információt kérnek a felhasználóktól, Google és más weboldalakon keresztül, ezeknek a kormányoknak a száma növekszik, nem csökken. Azok kormányok száma, amelyek szűrik, korlátozák az internetet, ezeknek a száma is növekszik. Tehát pontosan rossz irányba történik ez a fejlődés ezért nagyon sokan a panelben fontos munkát végeznek, és a Google mindenképpen folytatja ezt a harcát. Végső megjegyzésem, elmondanám, hogy miért is tesszük ezt. Azért, mert ez egy erkölcsi kérdés a számunkra, és rendkívül fontos, hogy a cégek, kormányok, az itteni aktivisták továbbra is harcoljanak az alapvető, alapvető emberi jogokért, vagyis az információhoz való hozzáférés, szabad véleménynyilvánítás, a törvény keretei között. És a Google büszke arra, hogy támogatni tudja ezeknek az embereknek a harcát. Köszönöm. Thank you very much for this. Uh, Köszönöm szépen a prezentációt. Most pedig átadom a szót Pedefett úrnak. What I think is very interesting. Ami különösen érdekes az internettel kapcsolatban az az, hogy egy globalizált, decentralizált médiumként fejlődött kezdettől fogva, és az összes korábbi média és kommunikációs rendszert össze teljesen átalakította és lebontotta. Sokkal könnyebben hozzáfér mindenki az információhoz, tudunk mindenkivel kommunikálni, külön együtt tartalmakat létrehozni, megosztani a gondolatokat, és szervezni lehet, mobilizálni lehet. Láttuk, hogy ez hogyan történik. Ez nagy kihívás mindazok számára, akik történelmileg kontrollálni akarták az információ áramlást, akár kormányok, akár újságírók, vagy kiadók, vagy bárki, aki a közvélemény, illetve a közféra között állt és közvetíti az információt. Központi fontosságú az, hogy demokratizálódott a vélemény nyilvánítás szólás szabadság, és változtak a tartalmak. Ha megnézzük a nemzeti műsorszórást, ez túlnyomó részt nemzeti, nemzeti alapú technológiákra alapul, nemzeti jogszabályok szabályozák, nemzeti célokat szolgálnak. Az állami műsorszolgáltatás célja a nemzet kiszolgálása. Nos, az internet nem ezt szereti. Itt szabad szellemű mérnökök dolgoznak, olyasmi, mint az, mint az autó. Amíg működik az autó, addig teljesen mindegy, hogy kivezeti, milyen úton, milyen irányba halad. Egyedül azzal kell foglalkoznunk, hogy olyan hálózatokat hozzunk létre, amelyol mindenhol hozzáférhető egy szerviz, ahol megjavítják az, az autót. Az internet teljes mértékben attól függ, hogy kik használják, ezek mennyire aktívak, milyen technológiákat alkalmaznak, hogyan működnek az infrastruktúrák, hogy ettől függ az, hogy jóra vagy rosszra használják-e az internetet. Azt tapasztaltuk, hogy az internet, internetes szolgáltatások robbanásszerűen növekedtek, Persze nyomon követhetjük, hogy a progresszív kormányok mit tesznek, megoszthatjuk az információkat, de sokkal nehezebb most már eltitkolni a masszív elnyomásokat, hiszen a mobiltelefon mindenkinél ott van, és bármit föltesz az internetre. Tehát az emberi jogi kezében is hatalmas fegyver lett az internet. És ami érdekes, hogy nem is kell megszerveződni ahhoz, hogy valakik használják az internetet. Láttuk, hogy az online aktivisták hogy működtek a közelmúltban, ezek nem is csak hagyományos emberjogi mozgalmak voltak, nem is politikai pártokhoz tartozók, hanem szabad, független emberek, akik az online technológia egyfajta plastik jellegét felhasználják. És ahogyan nyilvánvalóvá vált a közel-keleten, az, az volt számomra, hogy úgy tűnik, hogy az emberi jogi mozgalmak kicsit most már zártanyra futnak a világháló hierarchiájában, és nehéz most már nyomon követni, hogy mennyi online tevékenység zajlik. Viszont a nyitott semleges jellegét mindenképpen megőrzi az internet, bárki létrehozhat egy appet, mindenki megoszthat tartalmakat úgy, ahogyan akarja. És ez a kormányoknak nem tetszik, különösen a represszív kormányok nem szeretik ezt, hiszen ez fenyegeti az ő hatalmukat, és ez egy nagy demokratizáló erő. Az ilyen represszív kormányok pedig hozzá vannak szokva ahhoz, hogy mindent technikai jogilag szabályoznak, és le akarják zárni az internetet is, vagy ellenőrzik az internetet tűzfalakkal, egyebeken, és a kínaiak tulajdonképpen létrehozták a saját kínai internetüket, ami olyan, hogy a kínaiak azon kívül eső internethez nem férnek hozzá és Irán vagy más országok is megemlítettük, akik ilyenfajta nemzeti interneteket hoznak létre. De még a demokratikus kormányok sem nagyon szeretik az internetet, mert az internet tele van nácikkal, radikálisokkal, szélsőségesekkel, bűnözőkkel, akik felhasználják az internetes technológiát, és megpróbálnak például zsarok, kizsarolni pénzt emberektől. Tehát represszív és demokratikus kormányok egyaránt megpróbálják nemzetközi kormányzati kontroll alá helyezni az internetet. Kínaiak, oroszok, brazilok, indiaiak, dél-afrikaiak, francia kormány is kérte ezt a Párizsban a G20 találkozóján. És a célt, a rendet úgy képzelik el, mint amihez hozzá vannak szokva a nemzeti műszorsorás kapcsán, tehát ellenőrizni akarják használják az internetet is, és a felszabadulás helyett inkább az elnyomás eszközévé akarják tenni egy demokratikus, nyitott, decentralizált médiumból, tehát a kábel TV globális változatát akarják létrehozni. Hogyha nézzük azt, hogy mi történik eh, Szíriában, akkor eh, ott mondjuk négy kábel csatorna van Amerikában, eh, van 30, de mindegyik Disney filmeket sugárolt a konklúziónk tehát az lehet, hogy az emberi jogokért folytatott küzdelem kommunikációs politika is. A hálózat semlegessége, a szerzői jogok, a felügyelet, stb. Most már alapvetően a XXI. században emberi jogi kérdésé váltak, mert hogyha nem emberi jogi aktivistaként küzdünk, akkor el fogjuk veszíteni az internetet, mint nem ellenőrzött médiumot. Köszönöm szépen. Most pedig Novruzov úr következik, a legjobban ismert azerbajdzsáni blogger. Köszönöm szépen. Bloggerként vagyok itt, de igazából nem egy nagyon magas szintű high-tech-et képviselő országból érkezem. Ugye 9 millió a lakosságunk száma, és a lakosságnak csak az egy harmadan van internet hozzáférése. És az internet felhasználóknak csak 20%-ának van hozzáférése nagysebességű internethez. Tehát ez azt jelenti, hogy a lakosság többi része vagy egy nem modern állapotú és feltételű körülmények között használja az internet, vagy nem is használja. Bakuban, a fővárosban is, ahol jelentős az infrastruktúrális rendelkezésre állás, de maga az infrastruktúra, az internetes infrastruktúra is előregedett. Az átlagos sebesség 2-3 megabájt másodpercenként, ami maguk számára biztos nevetséges, nagyon drága, ahhoz képest, mint amennyibe itt kerül az internet hozzáférés önöknél, és Azerbajcsában az átlagos internet felhasználó, ez egy városi lakos, valamilyen stabil jövedelemmel, és van bátorsága a szólásszabadság érvényesítésére. De ugyanakkor Azerbajcsánban az emberi jogi harcban jelentős a szerepe, és a demokráciáért folytatott harcban jelentős a szerepe az internetnek. Hogyan is fordulhat ez elő egy olyan országban, ahol az infrastruktúra, az internetes infrastruktúra nagyon elmaradott, hogyan válhatott elsődleges eszközé maga az internet? a politikai rendszerben, a jelenlegi politikai rendszerben, ami ugye autoritárius, annak ellenére, hogy a Európa Tanács és az Európai Unió keleti partnerségi programjának részese az országunk. Ennek ellenére az 152. helyen áll az országunk a emberi jogok érvényesülésére felállított listán. 2003-hoz képest, ugye akkor 113-ak voltunk, úgyhogy nagyon nagy a visszaesés. 7 év elteltével. A legrosszabb helyzetben vannak az újságírók Azerbajdzsánban a világon a legnagyobb újságírók, újságírója is börtönbe kerülnek, és volt, amikor két nagy újságnak a főszerkesztője is börtönbe került egyszerre. Az egyetemek utcákon történnek a manifestációk. A hagyományos média nem sikeres, úgyhogy ilyen körülmények között a demokráciáért folytatott harc során a harcosok az internethez fordultak, mert úgy látták, hogy ezt tudja támogatni leginkább, hogy az alapemberi jogokért harcolhassanak. Ennek eredményeként a valódi azerbajdzsáni élet, ahol minden ellenőrzés alatt van, minden a rutinok szerint működik, az élet abszolút ellenőrzés alatt van, E között és az internet azer szegmensek között hatalmas az ellentét, az ellentmondás, ami viszont szabad, nyitott, technikai szempontból. És egy olyan helyzet alakult ki emiatt, ami Facebookos köztársaságnak lehet nevezni. Tehát két köztársaság van nálunk. Van az azerbajdzsáni köztársaság, ahol minden olyan gyakorlatilag, mint ahogy a Szovjetunióban volt, és ott van a Facebookos köztársaság, ahol minden szabad, és ez a két jelensége egymással harcol. Rettéve arra a kérdésre, hogy hogyan is fordulhat elő, hogy az internet egy olyan országban, mint az szabad. Sokszor gondolkozunk ezen a kérdésem, hiszen a kormány elnyomó, de úgy tűnik, hogy az internet használat szabad, de valójában nem szabad, technikailag szabad, nincs cenzúra, nincsenek szűrők. De a kormány részéről az internetes aktivitások elleni fellépés az nagyon-nagyon jelentős, hiszen a kormány felismerte, hogy az informáciát, az internetes tevékenységet nem tudja ellenőrzés alatt tartani, ezért olyan módus, metodokat, olyan régi módszereket használnak, hogy az internetes aktivitások, aktivistákat bezárják a börtönbe. 2009-ben két internetes aktivista volt börtönben. A Google-on rá tudnak keresni Dunky Bloggers. Az Európai Parlament egyébként segített, Sáke asszony konkrétan is, és Buzek úr is fellépett az érdekükben. Próbált elérni, hogy ezek a Dunky Bloggersek szabadon bocsátsák. Most ők szabadon vannak, de most másik két internetes aktivista van börtönben. Az az öt ország, ahol az online kommentek miatt börtönbe lehet zárni embereket, az Kína, Egyiptom, Vietnám, Szíria és Azerbajdzsán. Most két internetes aktivista van börtönben, a, egyébként a második, a harmadik Egyetemen tanult, és Azerbajdzsánba visszaköltözött, hogy segítse az országát, de a kormány nem szerette a tevékenységét. Következtetésként annyit szeretnék elmondani, hogy az internet nálunk Ugye valakinek van egy macskája, meg akar tőle szabadulni, de a macska mindig visszajön, hogy az amerikai sztoriban szerepel. Egy hivatalos kormányképviselő azt mondta, hogy az internet egy fekete macska, minden házba bejut, mindenhova eljut engedély nélkül. A kormány számára olyan az internet, mint egy fekete macska, és mindent megtesznek azért, hogy elnyomják. Tudom, hogy lejárt a hozzászólási időm, úgyhogy még annyit szeretném mondani, hogy a ciberharcosok továbbra is harc, folytatják a harcukat, fölépnek a helyzet ellen, és tegnap láttam egy eh, riportot, hogy az azerbajdzsani állami eh, TV kampányt hirdetett meg eh, az Európában lakó bloggerek ellen, és az állami TV indította meg ezt a kezdeményezést. Ugye ez egy olyan ország, ami az Európa Tanács és az Európai Keleti Partnerségnek a tagja. Köszönöm. And uh, now our colleague, Mr. Mr. Most pedig Sálke kollégát fogom megkérni, aki a Kulturális uh, Oktatási Média Bizottságban dolgozik, kap szót. Köszönöm. Az elnöknek is köszönöm, és mindenkinek, akik megszervezték ezt a mai találkozót. Nagyszerű, hogy személyesen találkozhatunk a Szakarov díj kitüntetetjével. Az ember kicsinek érzi magát ilyen helyzetben. Olyan sok ismeretlen ember, kevesek érnek el nagy hatást, olyanok is, akik ugye nem kapnak ezért díjat, és önök itt képviselek, képviselik ezt a bátor rétegét, és talán egyre nagyobb rétegét a társadalmaknak. A kultúra, oktatás és új médiák mellett a digitális napirenddel foglalkozom, illetve a külpolitikánkkal és a külkereskedelmünkkel foglalkozom, és ebből a szempontból szeretnék néhány dolgot elmondani a technológia és az emberi jogok összefüggéséről. Óriási változások idejét éljük, ha visszaemlékezünk az iránbeli választásokra 2009-ben, amikor szemmel vagy figyelembe kísérhetjük azt, hogy milyen hatása volt a szociális hálózatoknak az iráni utcára. Irán, Iránban ö, most be akarják vezetni az úgynevezett halál internet fogalmát, a tiszta internetet úgymond, amelyet kizárólag a kormány célok érdekébe próbálnak állítani. Indiában, Kínában is nagyon központosított az internet szolgáltatás, de nagy áttörés van például Észak-Afrikában, a közel-keleten, ahol ezek a technológiák megjelentek. És az emberek most már tudják, hogy hogy, hogy kell ezeket használni, és hogy kell, tudják, hogy hogy kell megszervezniük magukat ezek felhasználásával, és hatalmas lökést adott ez az emberi jog érvényesítésének. Sok monopólium leomlott, és ennek nagyon jó hatalmas pozitív hatása van, sőt ez visszahat a mi demokratikusnak mondott társadalmainkra is, remélhetőleg. Az emberi jogokért folytatott küzdelem online-ná vált. Right. A D66-os párt eh, Hollandiában két évvel ezelőtt elkezdett egy programot, amely eh, megpróbál fellépni az alapvető emberi jogok lábbal tiprása ellen, és eh, most már nagyon sokat javul a cenzúra ellenére az emberek hozzáférése az információkhoz, tabuk omlanak le, hiszen például egyes országokban a nők szexuális jogairól például nem lehet még beszélni. De az internet összeköti azokat, akik ez iránt érdeklődnek például, és ugyanígy elmondható, hogy a sajtószabadság is nagyban él az új technológiákkal, a szabad gyülekezés szabadság virtuálisá vált. Olyan társadalomban érünk, ahol az emberek dokumentálhatják ma már az emberi jogsértéseket, és nehezebb ezeket letagadni, mint korábban. Mindenhol kamerák vannak a világban, minden mobiltelefonban lassan, és ez persze jó is lesz egyszerre, de ez a jó hatása megvan, és megváltoztatja nyilván azt is, hogy hogyan kezeljük az emberi jogi kérdéseket. Mielőtt megválasztottak, én a Nemzetközi Bíróságon dolgoztam Hágában, a korábbi jugoszláv köztársaság ügyeit tanulmányoztam, a háborús bűnöket, és még akkor sem voltak igazán, de már voltak fényképek és videók azokról a cselekedetekről, amelyeket elkövettek ezek az emberek, és 20 évvel ezelőtt is azért még sokkal gyenge volt gyengébb volt a helyzet, tehát mindent verifikálni kellett, hogy tényleg úgy volt-e, most már mindenhol vannak tehát kamerák. És persze az is igaz, hogy ennek eredményeként azok is tanulnak a hibáikból, akik úgymond hibáiból, akik az emberi jogokat lábbal tiparják, tehát egyre ügyesebben próbálják visszaszorítani az internetes kultúrát, megkínoznak embereket már csak a szociális médiákon való há- részvételért, jelszavaikért, elkonfiskálják, elkobozzák az erre alkalmassá tevő eszközöket, a magánkommunikációs eszközöket. The restrictions on the use of social media were freed up. Szíriában most ugyanezt látjuk, az azerbajdzsáni kollégához hasonlóan az az érdekes, hogy van internet, vannak szociális hálók, de ezeket persze figyeli a hatalom. És most ebben a pillanatban is európai cégek monitoring rendszereket, központosított monitoring rendszereket építenek ki Szíriában, tehát európai segítséggel figyeli a kormány az embereket. Iránban a, a letartóztatottak felét szembesítik az általa írt e-mailekkel, tehát bele tudnak nyúlni, de ö, az Egyesült Királyságban is megfontolták, amikor ö, ugye utcai ö, megmozdulások voltak, hogy korlátozzák ö, az internetes elérhetőséget, szabadságot. Tehát ö, ebből ö, az következik, hogy politikusként ö, csak együttműködésben civil szervezetekkel, emberi jogi szervezetekkel közösen tudunk elérni dolgokat az internet túlszabályozása, korlátozásával szemben. A demokratikus felülvizsgálatra azonban, illetve felügyeletre szükség van, megbízható adatokra pedig ugyanígy. A kiberbiztonság erre szükség van, de nem szabad túlreagálni a fenyegetések esetén, és pontosan kellene tudni, hogy ki mit milyen eszközöket exportál Európából mely ö, kormányoknak, mely eszközök lehetnek esetleg elnyomásra alkalmasak a mi segítségünkkel. Ezt a kereskedelmi politikában is ö, meg kellene valósítanunk, hogy ezekre az eszközökre embargót kéne kivetni. És ö, sajnos vannak olyan technológiáink Európában, amelyek erre alkalmasak. A hitelességünkhöz az is hozzátartozik, hogy a külpolitikai céljainkat, az emberi jogi céljainkat ne ássuk alá ilyen technológiák árusításával elnyomó rendszerek felé. Végére erre rögtön. Az internet és az új technológiák maguk is nagyon sokat változnak, persze az életeinket is megváltoztatták, de az emberek jogai ugyanazok maradtak. Ezt ne felejtsük el. Köszönöm szépen, Sarkászony! Most e két igen izgalmas előadás után megszólítom a Szaharov díjasainkat, Litvén asszonyt először is, aki 2004-ben kapott Szaharov díjat, újságíróként működik Fehér, működött Fehér Oroszországban, ekkor 5 percet kap. Köszönöm szépen. Köszöntöm Önöket. oroszul fogok beszélni. Mindenek előtt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy szólhatok itt ilyen fontos hallgatóság előtt, és beszélhetek a munkámról és arról, hogy milyen problémákkal szembesülünk a hazámban. A problémák egy része összefügg az internet és a közösségi hálók fejlődésével. Nem demokratikus országokban ugyanis az internet egyedülálló lehetőséget biztosít eh, ahhoz, hogy hozzáférjünk az információhoz, továbbadjuk eh, az információt. Vannak eh, nem demokratikus rendszerek még, és ők szeretik monopolizálni az információt. Sőt, talán azt is mondhatjuk, hogy rákényszerítik a saját médiájukat az emberekre, rákényszerítik a saját propagandát, és így az emberek nehezen e, tudják meg azt, hogy igazából mi is történik e, az országban és azon kívül. A gazdasági válság idején Fehér Oroszországban azért látunk e, több pozitív fejleményt. Egyre több a cenzúrázatlan információ, ez megerősíti az, és segíti a független újságírást, az újságírókat, akik egyre inkább felismerik, hogy milyen fontos szerepük van eh, abban is, hogy az információt eljutassák az emberekhez, és ezzel neveljék a társadalmat. Az internet, az információ áramlás, a pontos információ átadása egyre fontosabbá vált a hatóságok reagáltak az internet fejlődésére és az egyre nagyobb aktivitásra olyan módon, hogy egyre inkább megpróbálják ellenőrizni az internetet. Ma Belarusban az összes szolgáltatónak regisztráltatnia kell magát, egy állami nyilvántartásba kell felvétetni magát. Így az, az internet kávézókban nem lehet csak úgy internetezni a felhasználóknak. Ahhoz, hogy valaki rámenjen az internetre egy internet kávézóban, be kell mutatni a személyét vagy az útlevelét. Vannak fekete listák, és ezen a fekete listán vannak, rajta vannak mondhatni talán radikális, vagy nagyon aktív információforrások, például a belorusz partizánok, ilyen nagyon hasonló komoly mozgalmak is rajta vannak ezek a fekete listán. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a fekete listán rajta levő szervezeteknek a honlapjához nem lehet hozzáférni, kulturális vagy oktatási intézmények is találhatók a listán. Ez is az internet egyfajta kontrollja. De azért maradnak szabad zónák, ahol szabadon áramlik az információ. Az egész országban, sőt talán az egész világon nyomot tudták követni a Belarusban zajló pereket, ezek között Veljacki ellen most is éppen ezekben a napokban is zajlik egy per. A online módon az interneten nyomon lehet valós időben követni mindazt, ami történik, ott lehetnek az emberek a tárgyalásokon. Az internet mozgósító funkció sem elhanyagolható. Az utolsó választási kampány során tapasztaltuk azt, hogy az ilyen eh, protestmozgalmak eh, mennyire tudtak eh, mozgósítani a tagjaikat. Az emberek az új technológiának köszönhetően tudnak egy, együtt fellépni, demonstrációkat, tüntetéseket szervezni, közösségi oldalakon szerveződnek, szerveződik a forradalom. Ott beszélik meg az emberek, hogy hol lesz a találkozó, és egyszerűen csak oda mennek, csöndben találkoznak az utcákon, azon végig mennek, nem visznek plakátokat, csöndben vonulnak csak az utcán. A tartóságok nagy düven reagáltak. Eh, az ilyen típusú megmozdulásokra, mikor látják, hogy az emberek eh, ilyen módon tudnak együttesen fellépni. Belarusban eh, szolidaritásunknak is hangot tudunk adni az interneten keresztül azokkal, akiket üldöz a rendszer, tudunk gyűjteni a bebörtönzöttek családjainak vagy segítünk azokon, akiket bármilyen módon a rezsim zaklat vagy üldöz. Ami a mostanában különösen nagy aggodalommal tölt el minket, az az országunk elszigetelődése. A közösségi oldalak az internet segítségével talán le tudjuk ezt küzdeni, és ez segíteni fog abban, hogy demokratikus változások legyenek az országban. El fog jönni ez a nap, amikor szabadság köszönt az országomra, és remélem, hogy soha többet nem leszünk olyan zárt ország, ahova nem jut el az információ, hiszen az info- a demokrácia számomra egyet jelent a, az információval, az információhoz való szabad hozzáférésem az internettel. Köszönjük szépen. És köszönjük, hogy elmondta nekünk azokat a nehézségeket, amelyek az információ, kommunikáció problémáival kapcsolatosak. Most Afrikára térünk át. 2005-ben Hawa Ibrahimot tüntettük ki Szaharov díjjal Nigériából, aki a női jogok harcosa régóta. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament elnöke és alelnöke és kiváló képviselői és az emberi jogi ö, ügyekért felelős embereknek mindnek meg szeretném köszönni, hogy meghívtak, és itt lehetek most és részt vehetek ebben az eszmecserében. Három fő mondani valom lenne, rövid leszek. És szívesen válaszolok a kérdésekre is utána. A holnap azoké, akik legalább két nyelven beszélnek, a technológia nyelvén és a tudomány nyelvén. És a nők ilyen szempontból ö, a jövő esélyesei, különösen a fejlődő országok női. Köszönöm, hogy eh, a kommunikációs technológiákról önök is szóltak. A második fő mondani valóm a nők szerepéről, hatásáról szól a digitalizált világban. Azt szeretnénk, hogy olyan legyen a jövő, amelyre büszkék lehetünk, de ehhez részt kell vennünk ezekben a fejleményekben. Az internet átszövi most már az életünket, a mobiltelefonokban is az van, de aki falun nőtt föl, annak még generációkat kell hit hirtelen átlépnie generációs fejlődéseken, hiszen ahol még írástudatlanság van, és ezért beláthatatlan a cél. De mégis egyes technológiák, ideértve a mobiltelefont, nagyon komoly változásokat hoztak a tudatlan emberek, a szegény emberek életében is. Ugyanis a telefon, a mobiltelefon által kitekintésük lett először a világra, és egyfajta gazdasági hatalmat is képvisel a telefon. A nő elmegy a falusi piacra, a másik pedig elmegy a falra. És össze tudják telefonon vetni az árakat egymással. A, a, a piacon vásárló asszony tudja, hogy mennyibe kerül a magyaró kilója, és felhívja telefonon a termelőt, hogy ő mennyiért adja a magyarót. És így gazdasági előnyhöz jutnak mindketten, amikor rájönnek, hogy egymástól érdemes vásárolni. És a hegyekben is lehet szerepe. Egy idős asszony telefonált ott az erdőben, fent a hegyen. Mi van itt? kérdeztem magamtól. Egy generációval ezelőtt itt kizárólag tudat, írás tudatlan emberek lettek volna, és csoda számba ment volna egy telefon. És megkérdeztem ezt az asszonyt, hogy milyen számok vannak a telefonján? Tudja a számokat? Persze, hogy tudom, azért kellett megtanulnom a betűket és a számokat, hogy a gyerekeim nevét be tudjam írni a telefonba. És ez egy motiváció volt számára. Mert korábban nem is lehetett, mert a férfinői szerep elosztása azt jelentette, hogy az asszony a konyhába való, és nem kell neki tudni olvasni. De a telefon révén, a telefon miatt tanult tudta meg a betűket és a számokat ez az asszony, és lehet, hogy régen meg lehetett élni a tudatlansággal is, de néhány év alatt csak a mobiltelefonok miatt ez most már az emberekben felmerül, hogy így nem lehet tovább. Tehát ez a jövő útja, az emberi méltóság egyik eszköze, és én miért harcolok, mindegy, hogy hol élünk, Összefog minket az, hogy ha egy jobb jövőt akarunk, akkor a technológia és a tudás, a tudomány nyelvét mindannyiunknak beszélni kell. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Ibrahim asszony. Bei Jingshenk következik Kínából, őné a szó tisztelt díjazottunk. Köszönöm szépen, nagy örömömre szolgál, hogy eljöthettem az Európai Parlament elé, és beszélhetek az internetről. Ez egy rendkívül fontos téma. Az arab tavasz idején mindenki felismerte, hogy az internet segítségével mobilizálni lehet az embereket, és ez egy jó eszköz a forradalom szervezéséhez és több mint tíz évvel ezelőtt Kínában már felismerték az emberek az internet fontosságát, és a kínaiak nagyon aktívak az interneten. Gyakran rá tudják venni a kormányt, hogy feladjanak valamilyen tervet. Néhány hónappal ezelőtt például az a kínai kormány Ai Weiwei letartóztatták, és a kínai emberek mozgalmat szerveztek az interneten keresztül azért, hogy rávegyék a kormányt, hogy engedje szabadon ivv t Most a kormány újra le akarja tartóztatni, de egy nagyobb mozgalom indult most, és tíz napon belül már több mint 10 millió kínai csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Így a kormány eljárását legalábbis sikerült lelassítani, és nem biztos, hogy le fogják újra tartóztatni. Ezért rendkívül fontos eszközé válik az internet az emberek véleménynyilvánítása területén. Természetesen a nyugati cégek, amelyek kialakították az internetet, támogatják a hozzáférést, de nem minden jel pozitív. Kínában Kína talán az egyik az első országoknak, ahol cenz, cenzúrát vezetettek be az interneten. Sajnos a nyugati cégek segítségével történt a cenzúra, például Google, a Yahoo ellátta a kínai kormányt információkkal, olyan emberekről, akik bizonyítékként használtak fel az internetet a bíróság előtt ezeknek a bátor embereknek, akik eh, ki akartak fejteni a gondolataikat, nem volt igazán a hasznára. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a nyugati cégek, a nyugati politikusok is végig kell, hogy gondolják, hogy a technológiát hogyan lehet eh, használni, és hogyan lehet eh, kihasználni. Egy dik diktátor uralom van, ahogy sokan ezt említették. Az embereknek nincs internetes szabadsága, a kormány ellenőrzi az internet felhasználást, de ehhez segítséget adnak a nyugati cégek. Nagyon sok kínai barátom kért arra, hogy említsem itt meg önök előtt, hogy a nyugati társaságok támogatják a kínai kormányt, támogatják a diktátorokat, és segítik őket abban, hogy megakadályozzák a szabad véleménynyilvánítást az egyes országokban. Remélem, hogy a nyugati országok és a nyugati kormányok előre fognak lépni, és nem pedig visszafelé. Az Egyesült Államok kormánya tárgyalásokat folytat a kínai kormányjal, és pénzügyi témákról is szó van, viszont az emberi jogi visszaélésekről nem tárgyalnak. A kínai kormány nagyon nyíltan lép föl, nem hallgatja meg a nyugati elvárásokat. A nyugati társaságok viszont magán szinten lépnek föl. Az emberi jogi témákra senki nem hallgat oda, a kínai kormány nem figyel a szavukra a pénzügyi helyzethez szorosan kapcsolódik ez a technikai helyzet. A kínai barátaim kértek arra, hogy mondjam el, hogy először is a kínai kormány állandóan ellenségként néz a nyugati országokra, és nem feltétlenül követik a nyugati javaslatokat. Másodszorban az emberi jogok, az alapvető jogok kérdésében. Remélem, hogy a nyugati országok nem veszítik el az értékeiket. Önök üzletelnek, önök prosperálni akarnak, de ne feledkezzenek meg az alapvető emberi jogokról. Remélem, hogy teljesíteni tudtam barátaim kérését. Természetesen nem az összes kínai lakosságot képviselem. A kínaiak általában nagyon bátrak, nagyon sokan harcolnak a demokratikus értékekért, és az arab tavasz esetében is, a kínai erőfeszítések esetében is. Remélem, hogy a nyugati kormányok és a nyugati országok nem csak rövid távú érdekekre és célokra fognak gondolni, hanem hosszú távú célokra is. Például az arab tavasz idején a nyugati országok rosszul teljesítettek, túl sokat gondolkodtak, aggályoskodtak, és a nyugati országok nem értették meg, hogy ezekben az országokban ugyanolyan vágyaik vannak az embereknek, mint Európában. És hogyha nem támogatjuk őket a demokratikus úton, akkor a nyugati országok hogyan tudnak a szemükbe nézni? Kínában az emberi jogi helyzet tekintetében, hogyha önök nem lépnek fel aktívan, akkor elveszítik a kínaiak tiszteletét. Évtizedeken keresztül csodáltuk a nyugati világban az emberi jogok tiszteletben tartását, viszont aki szereti a szabadságot, az harcol azért, hogy összefogjunk, azért, hogy a világ jobbá váljon, és hogy kevesebb konfliktus legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a panel tagjait, és nagyon örülünk annak, hogy itt vannak közöttünk. Most pedig kérem a reagálásokat, és Kalinc úr egy percet kap arra, hogy reagáljon a többiekre. Köszönöm szépen. Nagyon inspiráló volt, amit a többiek mondtak. Ezt csak egy dologgal egészíteném ki. Szeretném biztosítani önöket, Kínában soha nem adunk át információt a kormánynak, amivel visszaélhetnek. Indítottunk néhány évvel ezelőtt egy szolgáltatást, ezen tovább dolgozunk, és tavaly leállítottunk a szolgáltatás nyújtását, és azt hiszem ennek a következményei mindenki számára világosak. Az a tanulság, amit levonok ebből a történetből, az az, hogy ez egy olyan csata, amit az aktivisták megnyerhetnek és az itt ülőknek is továbbra is nyomást kell kifejteniük a hatalom gyakorlóira, akár az európai parlamenti képviselőknek is, olyan országokban, ahol sokkal kevésbé szerencsés helyzetben vannak, mint én. Nagyon röviden csak. Nagyon hasznos volt, amit hallottunk, és megerősíti azt a harcot, amit én itt a parlamentben folytatok, hogy Európa hiteles legyen az emberi jogok eh, kérdéskörében. Eh, sok eh, gondolat kikerült innen a kormányok, biztonsági szolgálatok kezébe, de akár állami cégek, vagy más az elnyomó rendszereket kiszolgáló kollaboratőrök kezébe. A technikai normák eh, kérdése nagyon fontos. Az európai cégek ezek miatt kell, hogy eh, olyan telefonokat eh, gyártsanak, amelyeket mi használunk. És a törvényes lehallgatás kérdésével foglalkoznunk kell, hiszen magánjelög információkhoz lehet így hozzáférni. Milyenről szó lehet akkor, hogyha eltűnik egy gyerek, vagy egy sí egy lavina elsodor? De meg kell néznünk, hogy milyen más a kontextus egy szabad társadalomban, egy jogállamban. Ezeket a lehallgatásokat engedélyezni kell egy bíróságnak. És mit jelent ugyanez a technológia egy olyan országban, amely nem jogállam, ahol a GPS-t arra használják fel, hogy megtalálják, hogy melyik utcasarkon gyülekeznek össze tíznél többen. Ibrahim asszony rávilágított arra, hogy mennyire fontos a cenzúra nélkül internethez való hozzáférés, és fontos, hogy ez, ehhez mindenki hozzáférjenek az egész világon, különösen a nőkre nagyon oda kell figyelnünk. Megszívleltem, amit elmondtak. Köszönöm szépen, Sáke asszony. Most pedig Giorgio Kusivilli professzornak adom meg a szót, a nemzetközi tárgyalások központjának a képviseletében. Köszönöm szépen ezeket az előadásokat. Nagyszerű, hogy a technológiákról ilyen kontextusban esik szó az emberi jogok kapcsán. Eljutottunk ugyanis oda, ahol már nem kell az emberi jogi nyilatkozatok nyelv nyelvezetét a francia forradalom nyilatkozatainak nyelvezetére szűkíteni, hanem modern terminusokat is használhatunk a szabadság kapcsán. és az információhoz való hozzáférés kapcsán. Ez ugyanis a modern világban mindenkinek elidegedíthetetlen joga. Pontosan tudjuk, hogy sokakban ö, ott van a kételj, hogy a szolgáltatás nyújtók titokban összejátszanak az elnyomó hatalmakkal, és ezt nehéz kideríteni, hogy hol, mikor történt meg. De azt tudjuk, hogy sok országban változik a jogszabály olyan irányban, hogy jobban korlátozható legyen az internethez való hozzáférés és a tartalmak maguk kezdünk egy olyan világban élni, amely egyre manipulatívabb, szelektív a manipuláció, és erre a nemzetközi ügynökségeknek, szervezeteknek reagálniuk kellene. Azt javaslom ezért, hogy érdemes lenne talán bevezetni az internetes szabad információ áramlás fogalmát a nemzetközi nyilatkozatokba, emberi jogi nyilatkozatokba. Hogy ne legyen ez olyan vonzó a kormányok számára, hogy korlátozzák a hozzáférést. Ugandából hallgatjuk meg most Miriam Blanca have 50 minutes for interaction. Sorry, I have not asked for the floor, Madam Chair. But... Nem kértem szót, elnök asszony. Itt vagyok, de nem kértem szót. Nem kérek szót. Please. Can you introduce yourself, please? Yes, yes. My name is Sinisha Shikman. I'm Sinisha Shikmannak hívnak. Szerbiában alkalom az otpor mozgalmat, az ellenállás mozgalmat szervezem, még Milosevic alatt részt vettem ebben, utána pedig több ö, alszervezetet alapítottunk, és én egy olyan civil szervezetnél dolgozom, ahol sokakat képezünk, Ukrajnából, Grúziából, a Maldív-szigetekről, Egyiptomból, Venezuelából 2008 óta, és Libanonból, akiket elnyom a hatalom. Mi erőszakmentes, erőszak ellenes civil szervezet vagyunk, de el kell, hogy mondjam, hogy az új médiumokkal van egy baj, van velük egy csapda, mert lehet a virtuális világban is hadakozni, de a valódi csaták a valódi világban zajlanak le továbbra is. Az új médiumok, a szociális hálózatok szerintünk csak eszközként tekinthetők, ahogy ezt a korábban szólók is elmondták, amelyek a jót és a rosszat is szolgálhatják, hatékony eszközök, de nagyon nem mindegy, hogy a valós világból ki használja őket. Amikor mi elkezdtük a működésünket, akkor az internet még gyerekcipőben járt eleve. És nem tudom, hogy mi lett volna Szerbiában, hogyha akkor is lett volna már internet. A szerbek életkörülményei lehet, hogy úgy alakultak volna, hogy ellustultunk volna, és nem is léptünk volna föl milosevic szemben. Szíriában az utóbbi nyolc hónapban azt látjuk, hogy több mint négyezer embert gyilkoltak már le, és erre valahogy senki sem reagál. Előtte aztán ott volt Líbia története. Tehát a Szaharov hálózatnak szerintem az erőszakmentes törekvéseket kéne hatékonyan támogatnia. Ha ezt tenné, akkor több sikert érnénk el, ha el akarjuk kerülni Líbia, Afganisztán, Koszovó véres történetét, vagy azt, ami most Szíriában van kibontakozóban. Köszönöm szépen. Please. Köszönöm, tessék. Siping Huának hívnak. Emberjogi aktivistaként szólalok fel. És 27 éves internetes tapasztalatom van. Egyik eh, a komputeres menedzser, hálózatmenedzser voltam, és így az egyik vagyok az elsőknek, akik az internettel elkezdtek komolyan foglalkozni. Nagyon nagy figyelmet szentelünk az internetnek. Szeretném eh, hangsúlyozni, hogy az üzlet és a politikai világ is, a nyugati világ agályosan tekint a felé, hogy az emberi jogi demokrácia építő folyamatokat, mozgalmakat hogyan tudnák támogatni Kínában. Lehet, hogy nem eléggé ismertek a feltételek. Nemrég, néhány évvel ezelőtt a Yahoo együttműködött a kínai kormányjal, és ennek az együttműködésnek az eredményeként Kínában letartóztatások következtek be. Van, aki már tíz éve börtönben van emiatt. És a Google-ról is nagyon jól tudom, hogy több hónap azelőtt, hogy megkapta volna az engedélyt, ugye az emberi jogi aktivistáink arról számoltak be, hogy megtámadták a Google hozzáférésüket. De a legfontosabb, amit el szeretnék mondani, hogy a high-tech cégek, amikor támogatják a kínai kormányt, például a Cisco hardware eszközöket exportáltak a kínai kormány számára, és kínai rendőrségnek most már csak fél óra van, van szüksége, hogy elérjen egy aktivistát, és így a rendőrség le tudta tartóztatni ezeket az aktivistákat, pontosan azért, mert a nyugati világból importált magas technológiát képviselő eszközöket tudnák használni. Ezért a nyugati országok, a nyugati üzleti világ, a nyugati kormányok, kormányoknak tisztelt tiszteletben kellene tartani azt, hogy ezeket a technikákat a legrosszabb célokra is föl lehet használni, bár nagyon jól tudjuk, hogy vannak jó oldala is ezeknek a technológiáknak. Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen. Tessék. Thank you. We... Köszönöm, jó napot kívánok! A riporterek határok nélkül szervezetétől érkeztem. Rövid leszek, ez a háború, mert ez egy háború, két fronton zajlik, szövegek és technika szintjén. Szövegek szintjén a Szakarov kezdeményezés most kezd bele egy új tevékenységbe. Dolgozunk ezen a munkán, ma délelőtt is szó volt erről. Megpróbálunk egy konkrét felhívással élni az Európai Parlamenthez. Most már öten aláírták a díjazatok közül, de csak időkérdése és lehetőség kérdése, hogy többen is alá fogja kérni. Arra kérjük a parlamentet, hogy mondjam véleményt a holnapi internet lehetőségekről. Természetesen kereskedelmi aspektusai is vannak ennek a szövegnek, de nagyon fontos a sajtószabadság és a szabad véleménynyilvánítás szempontjából. És a parlamentnek megvan a lehetősége, hogy erős hangon szóljon föl, és feladat is a parlamentnek, hogy, hogy nem pontosan az akta ellen lépjen föl, de a jelenlegi szöveg ellen föléphessen. A második kezdeményezés, tudjuk, hogy a parlament munkája nagyon bonyolult, és eh, nagyon bonyolultá válhat az átírása bizonyos szabályoknak, de hogyha cégekkel együtt lehetne szervezni, és vállalni lehetne egy olyan fellépést, ami nem csak nyilatkozatokat jelent, hanem kötelező dolgokat írna elő a bizottság számára, lehet, hogy ez meglepő emberi jogi aktivistaként, de ne emberi jogi kérdésekkel, hanem foglalkozunk kereskedelmi kérdésekkel is. A technológiai témákban mindenek van ára. Jelenleg Egyrészt vannak olyan emberek, akik eh, a nyitott, hozzáférhető szociális hálókkal, közösségi hálókkal rendelkező internetet tudják használni, de aztán eh, ugyanazt a technológiát eladják olyan lehetőségekre is, hogy pontosan hogy korlátozni lehessen, és az internet helyett intranetet használjanak. Tehát ez azt jelenti, hogy holnap lesz egy olyan amerikai internet, ami másképp működik, mint az itteni internet. És kereskedelmi szempontból ennek nincs értelme. Végül a harc technikai, úgyhogy hangsúlyozzuk a szaharodiázatok nevében, hogy mi európaiak a nyílt hozzáférési programokat támogatjuk, pénzt adunk erre, a pénzt adunk tehát ezeknek a programoknak a fejlesztésére, de mi magunk, akik pénzt adunk erre, finanszírozzuk a cenzúra eszközeit is. Hát itt is valami nem működik, simán üzleti, kereskedelmi szempontból. Úgyhogy itt egy kettőség áll fenn, és az Európai Parlamentnek lehetősége van, hogy valami nagyon jelentős kezdeményezést indítson. Úgyhogy hivatalosan fel fogjuk kérni az Európai Parlament arra, hogy ne írja alá az aktát, és egy ilyen megállapodás nem mehet át egy reprezentatív parlamenten. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy egy új témát is említett. Kikér még szót? Önnél a szót, tessék. Uh, je suis uh, un militant de droite emberi jogi aktivista vagyok Iránban, és Belgiumban pedig környezetvédelmi harcos vagyok. Ez azt jelenti, hogy politikai menekült vagyok itt Belgiumban, iráni származású. Ma délelőtt felszólaltam azért, hogy iráni szakembert, iráni aktivitás, aktivistát nem hívtak meg, de most délután már örülök annak, hogy Sian asszony itt van, és nagyon jól ismeri az iráni témát, és nagyon jól szólt hozzá, nagyon jól bemutatott azt a kellemetlen emberi jogi helyzetet, ami most Iránban érvényes. De két kérdésem lenne a Google-os barátunkhoz. Beszéltünk a technológiákról, nagyon jó, az előnyekről, de néha az veszélyes is. Például a Google nem nagyon figyel oda, tehát nem perzsebölnek, hanem araböbölnek hívja a mi öblünket. És ez az irániaknak nagyon kellemetlen, sőt, akár háború is indulhat az iráni nép és az arabok között, csak a, ezért a szó miatt, emiatt a szó miatt. A Google lehet, hogy nem elég figyelmes ilyen tekintetekben az. Ez belül nem változott meg ez a név, és nem tudom, hogy a Google miért változtatja meg a persa öböl nevét és arab öbölre. Ez az első konkrét kérdésem. A második az ENSZ és Európa úgy döntött, hogy szankcionálja az iráni kormányt. Azt kérdezem a Google-től, hogy az iráni titkos szolgálatot, mint információbiztosító és internet működtető tudják-e, és szándékukban elő támogatni, vagy sem. Mielőtt a panel tagjainak átadnám a szót a válaszadásra, hogy reagáljanak a feltett kérdésekre. Kérdezném, hogy van-e még valaki, aki szót kér most? Nem? Akkor már is átadom a szót Collins úrnak, és uh, a panel többi tagjának is, aki szeretne majd válaszolni. Thank you. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. A Google-a kapcsolatban több mindent is felvetettek most tudom, hogy az emberek általában sok mindent kérdeznek rólunk, és ez jó is van így. Az iráni úriembernek válaszolnám a következőt. Két-három dolgot mondanék el. Először is nagyon nehéz szolgáltatást nyújtanunk egy olyan országban, ahol állami ellenőrzés alatt vannak a hálózatok. Ugye nekünk nincsen a saját infrastruktúránk, azzal kapcsolatban pedig, hogy eh, a Google Maps-re utalt, eh, gondolom, nagy örömmel megvizsgálom ezt a kérdést az arab perzsa öböl eh, vonatkozásában. Vannak viták a névről, több földrajzi név esetében. Ezeket nagyon nehéz megoldani, de megígérem, hogy utána fogok nézni. Szerintem teljesen világos volt, amit elmondtam az iráni biztonsági szolgálatokkal kapcsolatos problémáról. Képz képzelhetik, hogy mi vagyunk az utolsók, akikkel ők beszélni akarnának. Még egy-két záró megjegyzést szeretnék tenni. Vannak viszonylag egyszerű intézkedések, amelyeket olyan intézmények, mint az Európai Parlament megtehetne. Teljesen egyetértek azzal, amit a technológia exportjáról mondott. Létezik egy holland mozgalom, be akarják tiltani a taposóaknak, de az emberjogi nyilatkozatokkal kapcsolatban, amit elmondott, ezzel teljesen egyetértünk. Szeretnénk mi is, hogyha a VTO-hoz való csatlakozás kapcsán is megvalósulna a teljes információ áramlás, még nagyon sok a kereskedelmi akadály, és szeretnénk, hogyha a VTO-nál zajló kereskedelmi tárgyalások kiterjednének a szabad internet használatra is. Very much. And now Mr. Uh, eh, Mr. Podefat wishes to intervene. Yeah, just a couple of points. Oh, Pade Fatur hogy az információ az internet eh, emberi jog eh, legyen. Nos, a jelenlegi emberi jogi rendszer 12. cikke a minden médiában közétett információhoz való hozzáférést már most is emberi jognak tekinti, tehát a most meglévő emberi jogi eszközökben, és ez már így van szabályozva de hogy pragmatikusabban legyünk. Az összes ENSZ fórumon az internethez való hozzáférés jogát is garantálni kell. Az emberi joggal kapcsolatos határozatokat a közgyűlésen vagy máshol is nemzetközi szinten sokszor elvesztették, és elképesztő, hogy mit történik, például az afrikai tömb, akik rendszeresen mindig megszavazták az ENSZ-ben az emberi jogi deklarációkat, most leszavazzák azokat. És hát így nehéz az ENSZ-en keresztül vinni emberi jogi határozatokat. Egy másik felvetéssel kapcsolatban a Kínába exportált technológia, vagy az iráni technológiai exportok kapcsán elfogadásra került egy olyan politika, amikor is a vállalatok felelősséget kell, hogy vállaljanak, hogy ellenőrizzék a szerződéseket. Múlt héten részletem Londonban egy konferencián, és elmondták, hogy az elmúlt két hónapban öt szerződést is utasítottak vissza a kínai cégeknek. Hát a cégek most már elmozdulnak Kínában, a hagyományos nagy vállalatoktól, és ez fel fogja gyorsítani a folyamatokat. A Privacy International amely az elnyomó internetes technológiákkal foglalkozik, megállapították, hogy a legnagyobb vállalatok exportjának van egy negatív mellékterméke. A elnyomó országok használnak technológiát, amelyet viszonylag kicsi olasz, német, francia vagy brit cégek szállítanak, akik pontosan tudják, hogy mit tesznek akiket a másik ország kormányai felvilágosítanak arról, hogy mit akarnak vannak, és ők ezeket a technológiákat azután kezelni tudják. Tehát itt nem a nagyokról van szó, hanem viszonylag meghatározott számú kis cégről, akiket igenis célkeresztbe vehetnének az európai intézmények, az Európai Bizottság, és akkor az európai távközlési cégek érdekeit jobban tudják képviselni. Tehát ezeket a ezt a néhány céget, akik ennyi kárt okoznak, mint a nyugodtan meg lehetne találni, és meg lehetne akadályozni, hogy ők exportáljanak ilyen technológiát elnyomó rezsimeknek. Azt hiszem, hogy talán hallották egy anekdotát a Google kínai tevékenységéről néhány évvel ezelőtt, és most ilyesmi zajlik a Google Map-nél for a short, short, very short intervention. Ah. Köszönjük szépen. Röviden, ha lehet. Igen, örülök, hogy azt hallom, hogy a Google képviselője azt mondja, hogy támogatja a szabad internetet. Mi emberi jogi aktivistaként ezt fontosnak tartjuk, hogy elkötelezze magát <clears throat> minden ilyen nagy cég tudatos döntésekkel emellett, de azért tudjunk róla, hogy ez nincs mindig így. Mert a cégek csak akkor tesznek így, ha erre kényszerítik őket. A Cisco is egy élő példa erre, és elnézést, el kell, hogy mondjam ezt a Google-nál is volt ez másképp is. Tehát a mi aktivistáink azt akarták beadni, hogy a kínai kormány meghekkelte a Google technológiát. De valahogy ezt nem tudtuk akkor elhinni, és örülök, hogy most ennek nyíltan kiállnak véleményük mellett, de azért korábban volt a Google-el is gond, még, még egy évvel ezelőtt is. És a Yahoo-val kapcsolatban a, a kínai aktivistákat börtönbe zárták, mert a Yahoo együttműködött egyértelműen a kínai kormányjal, és megküldte a kormánynak egy 27 millió dolláros szerződés értelmében a, az ellenzéki bloggerek adatait. Tehát csak arra figyeltek, hogy az ő reputációjuk ne sérüljön, de ami titokban a kormány védte őket és fizetett nekik, addig nem érdekelődtek őket az emberi jogok helyzete. Ez a baj a cégekkel, hogy lefizethetők. És személyesen nekem is, engem is letartóztatott a kínai titkos rendőrség egyszer, e, és azt mondta nekem a, a kihallgató tiszt, hogy csak együtt kell működnie velünk, és akkor megvédjük és mondtam, hogy erre én nem vagyok hajlandó. A nyugati cégek is a mi oldalunkon vannak. Ennek mi az esélye egyéni harcosként? Mit gondol magáról? És hát ezt nem akármi alapján mondták, hanem bizonyára volt ennek hátterében valami. Tehát jó lenne, hogyha a cégek gondolkodásának az előterébe kerülne az emberi jogokról való gondolkodás. Köszönjük. Köszönjük ezeket a nagyon fontos megszólalásokat. Annyit akartam még elmondani, hogy abból, amit elmondtak a kollégák, kiderül, hogy mindenkit érint a világon ez. A kereskedelmet, a biztonságot, a, az etikát, a kicsiket, a nagyokat, a fiatalokat, az öregeket. És ezért most meg szeretném önöket hívni az együttműködésre valamennyi kollégámmal együtt, egy európai online szabadságstratégia kialakítására. Ez egy nagyon átfogó stratégiának indul. Most indítjuk ezt el, és most ebben a pillanatban meghívom Önöket az ebben való részvételre. Köszönjük szépen! Most akkor örömmel adom meg a szót Liber Rucsek úrnak, alelnökünknek, hogy vonja le a mai eszmecsere következtetéseit. Köszönöm szépen. Végső megjegyzések, összefoglalás, válasz a kérdésekre. Hol is kezdjük? Emberi jogokról beszéltünk, és technológiáról. Emberi jogok, gondolkodásszabadsága, véleménynyilvánítás szabadsága, információhoz való hozzáférés szabadság, ezek mind alapvető emberi jogok és ezekből az jogokból, alapjogokból indulnak ki az egyéb emberi jogok, például a gyülekezés szabadsága, szervezési szabadság, politika mozgalom, szakszervezeti mozgalom, társulás szervezése, üzleti társulások szervezése. Ezek alapvető emberi jogok. Néhányan elmondták, hogy a nyilatkozatokból van épp elég eh, ENSZ emberjogi nyilatkozat, eh, más európai nyilatkozatok és a világ más eh, területein megszületett nyilatkozatok, de és most reagálnék arra, amit Bázel úr mondott már délelőtt. Az európai modell megtört. Én nem hiszem, hogy megtört, de vannak visszaélések, a világban sok helyen vannak visszaélések, és természetesen Európában is vannak. Magyarországot említette, igen, a magyarországi médiatörvény egyértelműen bizonyítja a visszaélést. Olaszországban is van ilyen, nézzük azt a botrányt, ami a brit médiában merült fel. Igen, van egy modellünk. Én nem hiszem, hogy a modell az alapelv tört meg, hanem vannak visszaélések, és ezeket kellene, hogy megelőzzük. Technológia. A technológia fejlődik, barátunk eh, feltette a kérdést, hogy eh, milyen szerepet játszhatott volna az internet a az ellenzék érdekében. Ha elmondom az én saját történelmemet, történetemet, amikor én emberi jogi aktivista voltam, a 70-es és 80-as években nem volt internet, hagyományos telefon volt csak, még fax sem volt. Mit csináltunk? Bécsben, Párizsban, Londonban, Münchenben nyomtattuk ki a szövegeinket. Amikor én Bécsben voltam, akkor Próbáltam a Csehszlovákiába, Lengyelországba eljutatni ezeket a nyomtatványokat illegális úton. Aztán bejött a fax, aztán bejött a Xerox. Könnyebb volt. Most viszont könnyebb megszervezni ezeket a mozgalmakat, mindenféle mozgalmat az új technológiai eszközökkel, mobiltelefonnal, interneten keresztül, stb. Néha felteszem azt a kérdést, a szovjet típusú kommunizmus mi történhetett volna, hogyha korábban is rendelkezésre álltak volna, mondjuk 25 évvel ezelőtt ezek a technológiák. Tovább jött volna a kommunizmus? Vagy ezek a technológiák hozzájárultak volna ahhoz, hogy felgyorsuljanak a folyamatok? Nem lehet választ adni az ilyenfajta kérdésekre. a technológia, a modern kommunikációs eszközök hatalmas szerepet játszhatnak a zárt társadalmak megnyitásában, az autoritárius, totalitárius rezsimekben. Navrozov úr említette Azerbajdzsán esetét, ahol nem mindenkinek van hozzáférése számítógéphez, internethez, Azerbajdzsában ez a helyzet. Ha megkérdezzük az afrikai barátainkat, a helyzet még rosszabb. Nem mindenkinek van hozzáférése. Úgyhogy véleményem szerint arra van szükség, végig kell gondolnunk, hogy mire van szükség az, hogy hogy mire van szükség az, hogy ezt a hozzáférést gyorsan lehessen növelni, hiszen emberi jogi szempontból is fontos ez, de ahogy Ibrahim asszony említette, ez az oktatás szempontjából is fontos, és a nők számára nagyon fontos, hiszen a nők felszabadításához is, hogy a hagyományos életmóddal szakíthassanak, fontosak ezek az eszközök, a korlátok felszámolása, az elnyomás felszámolása. Navrozov úr említette, hogy kétféle társadalom van. Az egyik, ahol van hozzáférés, a másik, eh, ahol nincs hozzáférés, és az emberek eh, csak a hivatalos eh, médiát tudják követni, hiszen nincsenek technikai eszközeik ahhoz, hogy hozzáférjenek például a bloggerek által biztosított információkhoz. Úgyhogy itt is az emberi jogi aktivisták érdeke, hogy nagyobb nyitottság legyen, nem feltétlenül a hivatalos média információk módosítása, hanem annak elérése, hogy minél többen hozzáférhessenek az interneten rendelkezésre álló információkhoz. Nagyon sokan említették, talán mindannyian említették, hogy az internet a szabad nyilvánításhoz hozzájárul, és nyitott, semleges kell, hogy legyen. Ebben gondolom egyetértünk. Másrészt, ahogy kínai barátunk említette, és iráni barátunk említette, természetesen ez nem mindenhol működik így. A totalitárius, autoritárius regimek, autoritár rezsimek korlátozni próbálják ezt a szabadságot. Hiszen ha a régi fajta média, a sajtó, vallás, tévé, médiák területén elnyomást gyakorolnak, akkor természetesen az a szándékuk, hogy az internet szintjén is az elnyomást, a korlátozást biztosítani tudják. Az is elhangzott, hogy sokszor a nyugati cégek sajnálatos módon segítik ezeket a, az autoritár rezsimeket, vagyis erkölcsi kérdésekről is kell beszélni, etikai kérdésekről, és kereskedelemben, a kereskedelmi politikában nem mindig követjük ezeket az erkölcsi alapszabályokat. Hadd mondjak egy példát, a régi időkből, 30-35 évvel ezelőttről. Ez fontos Európa számára, a szovjet és a volt szovjet ö, országok számára. 1975-ben volt a Helsinki konferencia, három kosár volt, politikai és biztonsági együttműködés, gazdasági együttműködés, a harmadik az emberi jogi fejezet, és az emberi jogi fejezet segített a rezsimek megnyitásában, emberi jogi mozgalmak megszervezésében Lengyelországban, Csehszlovákiában, Magyarországon, Szovjetunióban. Szakarov díjról beszélünk. Pontosan a Helsinki aktus volt az, amikor Szakarov, Bona és a többiek azt mondhatták, itt le van írva, a kormányunk aláírta ezt, ratifikálta, Úgyhogy akarjuk ezt a szabadságot. Ebből a folyamatból tudunk tanulni, amikor olyan rezsimekkel állunk szemben, mint az afrikai rezsimek, Kína, Irán, meg kell próbálnunk egyensúlyt találni a politikai, stratégiai biztonsági érdekel, gazdasági együttműködés és emberjogi kérdések között. És így tudunk hozzájárulni ezen társadalmak megnyitásához. Európában is vannak problémák, Amerikában is vannak problémák. létezhet -e egyáltalán legális lehallgatás, illetve a szabadság jogokkal való visszaélés lehet-e legális? Mi történjen a pedofilekkel? Mi történjen a neonácikkal? mi történjen olyan emberekkel, mint Bervék? Ezeknek az embereknek biztosítani kell a szabad hozzáférést, és nyilvánvalóan mindannyiunk kárára használhatják az internet nyitottságát? Vagy kéne, hogy legyen valamilyen eszköz, amivel lehetőség van a legális lehallgatásra, illetve az ilyen információk nyomon követésére. Úgy gondolom, hogy erről beszélnünk kell természetesen együttműködve a civil szervezetekkel, a nem kormány szervezetekkel, azért, hogy a, az inform, szabad információ áramlást fent tudjuk tartani, de a másik oldalon pontosan azért, mert a demokráciának meg kell tudnia védeni magát. Én személy szerint nem gondolom úgy, hogy a megengedhetjük azt, hogy a demokráciát és a demokratikus eszközöket kihasználhassák neonácik, terroristák, mások. Úgyhogy együtt kell, hogy működjünk a nem szervezetekkel, a jogalkotókkal, az üzleti világ képviselőivel egy úgynevezett viselkedési kódexet kellene összeállítani, ahol megtartjuk az információhoz való hozzáférés és az információ áramlás szabadságát, de ezzel párhuzamosan védő mechanizmusokat állítunk fel a demokrácia védelmében. Nem akarom azt mondani, hogy cenzúrára van szükség, egyáltalán nem. Nem akarunk cenzúrát a nyomtatott sajtóban, a tévében, a rádióban Természetes, hogy nem akarunk az interneten sem cenzurát, de úgy gondolom, hogy végig kell gondolnunk, hogy hogyan lehet összekapcsolni a szabad információforrást, a szabad információval hozzáférés jogát és a demokrácia védelmét. Köszönöm. Thank you very much, uh, Libor, for this valuable remark. Nagyon köszönöm, nagyon értékes megjegyzéseket. Hölgyeim és Uraim, Önöknek is köszönöm a részvételt, köszönöm az érdekes hozzászólásokat, amelyek nagyon hasznosak számunkra, akik itt dolgozunk az Európai Parlamentben, aktivisták, emberjogi aktivisták, állampolgárok, politikusok közötti kapcsolattartás szempontjából is mindez nagyon hasznos volt. Most pedig egy rövid szünetet tartunk. Szeretném meghívni önöket hogy, és felkérni önöket arra, hogy négy órára jöjjenek vissza a kávészünet után a következő panelvitára.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 Yeah. Good afternoon. Uh, uh, and a warm welcome. Üdvözlöm a kollégákat, uh, folytatjuk a konferenciát egy panel vitával. Ennek én leszek az elnöke, Edward McMillan Scottnak hívnak, az Európai Parlament alelnöke vagyok, a demokráciáért és emberi jogokért felelős alelnök, és a külügyi bizottságban már nagyon régóta ott ülök, és az Európai Emberi Jogi Eszköz kialakításában is részt vettem. A berlini fal leomlása után ezzel foglalkoztam, és Észak-Afrikával legalább hatszor találkoztam Mubarak elnökkel is. Bemutattam most a mellettem ülőket, a felszólalókat, de még ezelőtt is Ahmed Sami jelenlétére szeretném ráirányítani a figyelmet. Fiatal egyiptomi vezető, aki a tolerancia és erőszakmentesség intézményét vezeti, és Kairóban ugye e héten hétfőn is történt atrocitás, és kénytelen volt ezért vissza menni Egyiptomba a különlegesen feszült helyzet miatt, és nagyon sajnáljuk, hogy hát ez van, ami van, a forradalom lendületét valahogy meg kéne őrizni Egyiptomban. Butanya Kanadával találkoztam múlt héten, aki az egyetlen női jelöltje az elnöki választásoknak, és őt szombat délután tartóztatták le az elnyomó akciók keretében. Jövő héten lesz ugye a választás, és hát csak reménykedhetünk, hogy addig enyhül a helyzet, úgyhogy sajnálom, de Ahmed Samir ezért nincs itt körülben csak a listán. Siem Benszedrint is szeretném mutatni, tunéziai emberi jogi aktivista, emberi jogi szakértő, nemzetközi tekintéje van. Bal oldalon Radvan úr aki a George Washington Egyetem eh, előadója és a Transitional Justice in the Arab World Project eh, kiadvány szerkesztője, Silvana Arbia, a Nemzetközi Büntetőbíróság jegyzője, titkára, és ugye a hágai bíróságnak nagyon fontos szerepe lesz most a következő hetekben. Carlos Westenborg Dorpur, a Madridi Klub főtitkára, mielőtt ez lett volna, az Európai Parlament tagja is volt, és spanyol diplomataként is működött. A Szaharov díj kitüntetett egy sorolamba most föl, Taslima Nasrén, 94-ben kapta meg a díjat. Salih Osman, Szudán emberi jogi jogász, aki kiállt az etnikai villongások idején a kisebbségi jogokért 2007-ben kapta meg a díjat. Sajnos Leila Zana nem lehet itt, de önök tudják, hogy tíz évig volt börtönben kurd politikusként, és 95-ben kapta meg a díjat. Tegnap ö, ugyancsak friss események során Törökországban nagyon sok kurd aktivistát letartóztattak, és lehet, hogy az ő távolítás ezzel függ össze. Mujó Szelimovics, egy bosnyák újság alapítója, szerkesztője, aki Szarajevóban működik, 93-ban kapta meg a díjat, és meghallgatjuk majd az Európai Parlament tagjainak a felszólásait is. Most először a panel tagjainak adom meg a szót, először is Szahim úrnak, 5 percben. Elnézést. Szaniki úr nincs itt, most mondtam. Szihen Benzedrin úr kapja meg a szót. Asszony kapja meg a szót Tunéziából. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon ö, ö, megindít engem az, hogy itt lehetek ma ebben a teremben, mert jártam én már itt, és Tunéziában az emberi jogokért érvényesüléséért küzdök, harcoltam, és itt is erről beszéltem már önöknek évekkel ezelőtt. Most pedig tíz hónappal a felszabadulás után elmondhatjuk, hogy Tunézia elindult a demokratikus építkezés útján. Tehát lehetséges, van értelme a harcnak, és ezt mondom a fehér oroszországi elnyomattaknak is, hogy nekik is sikerülni fog egy nap megszabadulni az elnyomótól, azonban sajnos a szabadságnak ára van. Mi is megfizettük ezt. Októberben voltak az első szabad választások Tunéziában, és ekkor érezték a polgárok szinte először életükben, hogy valóban ők polgárok. De sokan sokféle kérdést tettek föl, és aggódtak, hogy az iszlamista párt 40%-os eredménye majd mihez vezet. De végül is sikerült például a női jogok kérdését is napirendre tűzni. Nem az a legfontosabb, hogy kinyeri meg a választásokat, hanem az, hogy legyenek választások. Az emberi jogok ö, védelme csak egy aktív civil társadalom és egy szabad sajtó mellett képzelhető el. Informált polgárokra van szükség, akik folyamatosan ö, értelmezik, hogy mi történik körülöttük. Tunéziában a polgárok szavazataikkal szakítottak a múlttal. Ez az üzenete ennek a történelmi fordulatnak. Igen, ö, muzulmánok vagyunk, vagyunk, de toleránsok is vagyunk, és modernek is vagyunk, és az alkotmányozó nemzetgyűlés egy emberi jogi harcost választott élné élére elnökének. Ez is fontos jel, és új elnökünk van, aki ugyancsak aktív volt az emberi jogi harcban, Mazuki úr az elnök. Az új alkotmány, amelyen még dolgoznak a jogászok, értékalapú alkotmány lesz, és olyan értékekre fog épülni, amely a tunéziai lakosság többségének az értékrendje. a, a tunizai polgároknak most már nem kell félniük, amikor a forradalom elkezdődött, akkor még ez nem volt így, nem volt egyértelmű. És ha sikerül a félelemtől megszabadulnia egy népnek, akkor történik forradalmi fordulat, és ez mindenhol bekövetkezik, ahol az emberek hosszú kitartó munkával harcolnak a jogaikért. Még nagyon hosszú út áll előttünk, így is. Az egész rendszert ki kell találni, át kell alakítani, és a diktatúra nyomaitól meg kell tisztítani a rendszert, és be kell bizonyítanunk, hogy egy arab és muzulmán ország is lehet demokratikus és toleráns, amely az emberi jogokat tiszteletben tartja. Ez egy nagyon komoly feladat, és ezen belül a legnehezebb az átmeneti igazságszolgáltatás ö, megteremtése, ö, az áldozatok kármentesítése, a bűnösök elítélése, az eddig eltitkolt adatokhoz, titkos rendőrségi fájlokhoz való hozzáférés megteremtése, a demokratizáció beindítása, ezek mind-mind egyenként is óriási feladatok, és a civil társadalom elkezdte most a munkát, az új intézmények létrehozását. Kérjük Önöket, hogy legyenek türelmesek velünk. Sajnos nem, nem úgy van az, hogy az ember vagy egy ország, hogyha lerázza magáról a diktatúra igáját, akkor másnaptól kezdve demokratikusan működik átmeneti időszakot élünk meg, kérjük, hogy legyenek nyitottak arra, amit mondunk, kérünk, gondolunk, segítsenek minket. Nem lesz könnyű ezen az úton végig menni. Sokáig izolációban éltünk. És egy alapvetően és régóta elnyomott nép nem tudott a kormányára nyomást gyakorolni. Most azonban hirtelen felelőssége lett mindenkinek, ezzel igyekszünk szembesülni, tudjuk, hogy mindenkinek van tennivalója a demokrácia felépítése során. Például ide tartozik a választói akarat tiszteletbe vétele is, mert ha ezt nem tennénk, akkor megint autoritárius útra léphetünk könnyen. Partner partnerségre törekszünk az Európai Unióval. Ezt a partnerséget a kezdetek, kezdeti feltételeket most kell kialakítani, meggondolni. Forradalmunk ö, lehetővé teszi az újraértékelését a partnerségnek Európával. Nagyon sok eljárásbeli metodikai dolgot is tisztázni kell eközben. Mindig úgy éreztük, hogy Európát, Európa felülről lefele néz Tunéziára. És szeretnénk egyenjogú partnerek lenni legalább a párbeszédben. A demokratikus építkezéshez ez is szükséges, hogy mi is hangot kapjunk, a civil társadalom hangot kapjon, legyen bizalom irántunk, és ne akarja Európa ö, kívülről és hát felülről megmutatni, hogy mi a helyes út. Alkotmányunkat, törvényeinket nekünk kell kialakítanunk. Ugyanakkor partnerségre törekszünk mi is, a szakértők gyakran úgy érzik, gondolják, és jogosan, hogy jobban tudják. De mi megpróbálunk demokratikusan eljárni. Úgyhogy a hogyan is jó legyen, ne csak a mi. Szükségünk van önökre. Azonban mégiscsak, mert Európa segélyezési, reformtámogató intézkedései jók, de nem eléggé világosak számunkra. Olyan mechanizmus szeretnénk, amely egyértelmű, világos, áttekinthető. Lehet, hogy önök átlátják a saját rendszerüket, de mi nem látunk ebbe bele, nem értjük, hogy milyen alapon működik az Európai Unió támogató tevékenysége. És őszintén szólva úgy érezzük, hogy európai pászor már cserben hagyott minket Örülnénk annak, hogyha Európa meghaladná önmagát és tiszteletbe venné a demokratikus döntéseinket országunkban. <clears throat> Köszönöm szépen. Radván Ziedének adom meg a szót. Ahogy mondtam, Washingtonban élő szíriai emberjogi aktivista, szeptember 20-án a testvérét letartóztatták, most már szerencsére szabadon bocsátották, de a családjából négyen még mindig börtönben vannak, úgyhogy bizonyítja, hogy mennyire bátor Redván, hogy ma hozzánk szól szabadon. Önél szól. Köszönöm, elnök úr! Nagyra értékeljük az önök szolgálatát az emberi jogi kérdésekben és az intézmények tevékenységét is. Természetesen köszönetet szeretnénk mondani az Európai Parlamentnek, mert lehetőséget biztosított a számunkra, hogy az Európai Parlament képviselőihez szóljunk, és a világban másoknak is bemutathassuk a szíriai helyzetet. Ahogy tudják, a márciusban kezdődött a szíriai változás, a Abdin Benadi tunéziai elnök távozását követően, illetve az egyiptomi Bubarak elnök távozását követően. Kilenc hónap elteltével, amikor folyamatosan gyilkosságok következnek be minden nap, az Assad rezsim erőszaka lép föl a békés tüntetők ellen, a szíriai embereknek még mindig megvan a bátorság arra, hogy kimenjenek az utcára, békésen tüntessenek azért, hogy az elnököt leválasszák, és olyan kormányot, kormányt alakítsanak ki, amilyet szeretnének. Mindenek ellenére az Assad kormány továbbra is elnyomja az embereket és öl. Tegnap 32 ember töltek meg, legalább hat gyerek is meghalt, és ma, pontosan most, amikor beszélünk, 15 ember veszette az életét, ahogy ezt nagyon sok információforrás megerősítette. A nemzetközi közösség nem biztos, hogy teljesen fölismerte azt, hogy milyen lépésekre van szükség azért, hogy az Assad rezsim ilyenfajta tevékenységét, az elnyomását leállítsa. Líbia esetében 11 nap elteltével a nemzetközi közösség azonnal fölépett, az SBT 1970-es határozatát elfogadta, elítélte Katafit, és a nemzetközi büntetőbíróság elé kívánt állítani. Az ENSZ szerint a múlt hónapban megerősítették, hogy több mint 3500 ember halt meg, és lehet, hogy most már több mint 5000 a halottak száma. Emberjogi Tanács két bizottsága, az egyik múlt áprilisban, a második augusztusban ült össze, de nem fogadták el, hogy felmérő bizottságot küldjenek Szíriába az emberi jogi visszaélések felmérésére. Az arab megfigyelők a helyszíni megfigyeléshez csak most nem régiben fértek hozzá, és az Assad kormány nem engedi meg, hogy a kórházakat meglátogassák. Azért, mert a sebesülteket a kórházakban megalik. Az Amnesty International beszámolójában is szerepel, hogy az emberek nem férnek hozzá, nem jutnak hozzá az orvosi ellátáshoz. a szíriaiak rémálma a önkényes letartóztatások. A rezsim a fotball bajnokságot lemondta. Damaszkuszban az al a legfontosabb futballpálya, és a többi futballpálya is futballpályát átalakították táborokká és börtönökké a bátyámat augusztusban tartóztatták le, és öt nappal ezelőtt engedték szabadon. A nagybátyám és unokatestvéreim közül hárman, az egyikük tíz éves, még mindig letartóztatásban van. És ez csak egy család, ezért mondhatom azt, hogy a becsült letartóztatottak száma több mint 30 ezer lehet. És a letartóztatott embereket akár halottnak is tekinthetik a családtagok. Kínzások alatt több mint 200-an haltak meg az Amnesty International szerint, és nagyon sok esetet mértek fel. Hamza Hati például 15 éves volt, nála is a kínzás vezetett a halálához, és több ilyen eset van. A nemzetközi közösség előtt Azért mondom ezt el, mert azt látjuk, hogy a nemzetközi közösség nem segít minket. Azt szeretnénk, hogy a biztonsági tanács lépjen. Tegnap az ENSZ közgyűlés és az Emberjogi Bizottság 122 ország szavazatával elítélte az Assad rezsim erőszakos cselekményeit, és uh, kérte a szíriai emberjogi visszaélések teljes felmérését. De ahogy tudjuk, az ENSZ közülés határozata nem kötelező érvényű. Számunkra az a fontosabb, hogy cselekedjen most már a biztonsági tanács. Oroszország, Kína meg vétőjogával élt két héttel ezelőtt, pedig az is csak elítélte a rezsimet, és nem volt semmilyen szankció azokban a határozattervezetekben. Az elmúlt tíz évben folyamatosan beszéltünk a nemzetközi közösség felelősségéről az iránt, hogy védeniük kell az állampolgárokat. Az Assad rezsim továbbra is elnyomás eszközeit használja, akik protestálnak, azok ellen katonai erővel lépnek fel. A nemzetközi közösségnek most már tényleg lépnie kell, meg kell, hogy védje a polgári lakosságot nemzetközi közösség megpróbál elgelőző intézkedéseket foganatosítani, de ez nem sikeres. A szíriai forradalom békés felkelés volt. Meg kell, hogy előzzük, és meg kell, hogy akadályozzuk, hogy az Assad a légierőt és más katonai erőt harc, használjon az polgári lakosság támadására. A szíriai tüntetők el, elvárnák, hogy a nemzetközi közösség védje őket, hogy no-fly zone megvédjék, és a török határ mellett is legyen egy védett terület, és a török határ mellé menekülhessenek az állampolgárok. És a nemzetközi megfigyelőket kérünk, úgy, mint Koszovóban is, 95-ben. Az ENSZ 7000 megfigyelőt kéksisakast küldött oda, azért, hogy megvizsgálják, hogy a területen mi történik, és beszámoljon az összes emberi visszaélésről a biztonsági tanácsnak, hogy feléphessen és intézkedéseket hozzon. Köszönöm szépen! Thank you, Radwan. Uh... Köszönöm szépen! Most pedig Szilvána Arbia, olasz újságíró kap szót, aki eh, már a ruandai Nemzetközi Büntetőbíróságnál is eh, dolgozott ügyészként, most pedig a ugye, Hágai Nemzetközi Bíróságnál, az ICC-nél bírósági titkár. Csak nagyon röviden. Nagyon köszönöm a meghívást. Örülök, hogy részt vehetek egy olyan megbeszélésen, ahol az emberi jogok erősítésével, az igazságszolgáltatással hatáskoron átnyúló igazságszolgáltatással foglalkozunk. Az ICC, a Nemzetközi Büntetőbíróság központi szerepet játszik ebben a nagyon ambiciózus programban, aminek a lényege, hogy megvédjük az egyének jogait akár eh, az áldozatokról, sértettekről is legyen szó, az ICC mindig, az egyén, mindig egyénekkel foglalkozik, és a legmagasabb szintű eh, normákat, eh, sztenderdeket alkalmazza, hogyha bárki a bírósághoz fordul és a beavatkozását kéri. Az Európai Parlament is részese ennek a programnak, hiszen a 27 Európai Uniós tagállam a római statútumot aláírta. Ezt azért említem meg, mert a római statútum preambulumában teljesen világosan megfogalmaztuk, hogy az alapítók és a később csatlakozó országok mit akarnak. 119 ország szerződéses fele jelenleg a római eh, statutumnak, alapszabálynak, és eh, közös kötelékek kapcsolják őket össze. A kultúrájuk egy közös örökségen alapul, és azon a közös megegyezésen, hogy ez a mozaik sajnos bármikor széttöredezhet, és ilyen megfontolások miatt alapították meg ezt a nemzetközi bíróságot úgy érezték az alapítók, hogy kötelességük az, hogy a büntető igazságszolgáltatás lesújtson a nemzetközi bűncselekmények elkövetőire. És véget érjen a büntetlenség. Ez tulajdonképpen az emberiség egyik legfontosabb projektje megvannak az eszközeink, a Nemzetközi Büntető Igazságszolgáltatás instrumentuma vagyunk, és nagyon jó bevált mechanizmusokkal működünk. Most már majdnem tíz éve működik ez a bíróság, és elmondhatom, hogy jelenleg foglalkoztat minket az, hogy letar, hogyan tudjuk letartóztatni a Líbiában Abdullah al-Sanusit és Saif al-Islam Kadhafit. Ezen két személy ellen elfogató parancsot adott ki a Nemzetközi Büntető Bíróság, amiatt, hogy nemzet nemzetközileg büntetendő bűncselekményeket követtek el. Líbia is csatlakozott annak idején a rumai statútumhoz, és ezért kötelessége az, hogy az ICC-nek átadja a letartóztatás után ezt a két gyanúsítottat. És azután majd az ICC normáinak megfelelően folytatjuk le az eljárást ellenük. Miért játszik ilyen központi szerepet az ICC, hiszen több ilyen eszköz működik nemzetközi büntető igazságszolgáltatásban. Az ICC jelenleg is hét fontos helyzettel foglalkozik, nagyon súlyos nemzetközi bűncselekményeket üldöz hét országban. Ezek ezeknek az alapját különböző döntések, politikai döntések eh, alkotják. Eh, a Uganda kapcsán, vagy Kongói Demokratikus Köztársaság, vagy Közép-Afrika esetében, a, vagy a Darfuri szudáni helyzet és Líbia esetén a Nemzetközi Büntetőbíróságnak utalták ezeket az ügyeket. Tehát abban az esetben, hogyha az érintett ország a római alapszabályhoz csatlakozott, akkor ez az ország is kérheti azt, vagy pedig a bírósági szakaszt megelőzően a kamara is kezdeményezheti az e, elfogató parancs kiadását. Az áldozatok védelme e, rendkívül fontos feladatunk. Több mint 9000 olyan sértett van, akik e, bíróság előtt zajló tárgyalásokban részt vesznek. Milyen elvárásaik vannak ezeknek az áldozatoknak, sértetteknek? Kárpótlást akarnak, kompenzációt. Ez nagyon fontos koncepciója annak a szolgáltatásnak, amit az ICC nyújt a világ számára. Az ICC munkájának alapja azonban az országok együttműködése, a különböző nemzeti, nemzetközi szervezetek együttműködése, a civil társadalom támogatása. És ezért ismételjük folyamatosan és ezért mondjuk folyamatosan azt, hogy nekünk nem könnyű kobozni a vagyont, amiből azután kárpotolni lehet az áldozatokat. Az államok és a politikai parlament támogatására szüksége van a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Ezt köszönjük is az Európai Parlamentnek és a többi európai intézménynek is. De napjainkban a legkulcsfontosságúbb, legfontosabb kérdés a bíróság költségvetése. Egyre több feladata van a bíróságnak, ahogyan mondtam, hét országban tevékenykedik a bíróság, és ugyanolyan magas színvonalon biztosítjuk az áldozatok, a sértettek védelmét, mindebben a hét országban. És ez a hét ország is azt mondja, hogy nem szabad növelni a költségvetést, nem szabad a Nemzetközi Büntetőbíróság költségvetését megnövelni. Ha pedig azt akarjuk, hogy egyre fontosabb szerepet játszunk, és ugye Líbia kapcsán bizonyosodott be, hogy amikor az ENSZ biztonsági tanácsa is hozzánk utálta az ügyet, hogy milyen fontos szerepet játszunk az igazság szolgáltatásban. Tehát megérdemeljük a bizalmat, és ugyanakkor garantálni tudjuk azt is, hogy, vagy garantálni kell tudnunk azt is, hogy a bíróság elég forrással rendelkezzen ahhoz, hogy megtegye, amit meg kell tennie, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő működést. Ez tehát egy nagy probléma, és néhány milliót nem folyósítottak, amire pedig szükség lenne a bíróság működéséhez. Ha ezen el tudnának gondolkodni az érdekeltek, ez nagyon jó lenne. Nálunk megvan már a megfelelő tapasztalat, és ez a bíróság, amikor szükséges, nagyon jó munkát tud végezni, és ez a néhány millió múlik, hogy ez az egész, az egész program megbukik a bíróság költségvetéséről a, a, a tagok kell, hogy döntsenek a bizalom megvan, de most ezt a bizalmat át kell, le kell fordítani igazi támogatásra, nem csak morális támogatásra van szükségünk, hanem anyagi támogatásra is, forrásokra van szüksége a bíróságnak a működéséhez. A véget kell vetni annak, hogy a bűnöseket ne büntessék meg, és a bíróság az emberi jogokkal kapcsolatban ugyanolyan koncepciót képvisel a világ minden részén, ez megoszthatatlan koncepció, amit ugyanúgy alkalmazunk minden projektre, amikor az a cél, hogy a eltertesek, az elkövetők megbűnhődjenek. Az ICC-ban nagyon vegyes érzelmeink vannak sokaknak. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a bíróság nagyon hatékonyan avatkozhat be az eseményekbe, és megvédheti a polgárokat a nemzetközi bűncselekményektől, egy valamilyen drámai esemény után. De ugyanakkor aggályok is vannak, hogyha nem kapjuk meg a szükséges forrásokat, akkor ez az egész projekt megbukik, de hát ez nem történhet meg, hogyha elkötelezettek eh, az országok. Bízom abban, hogy eh, decemberben New Yorkban az önök támogatását is élvezni fogjuk a részes felek, az Európai Unió 27 tagállama valamennyien részese a római egyezménynek, de más országok támogatására is szükség van, és emellett az egész civil társadalom támogatására is, hiszen ők segítettek konszolidálni a bíróság munkáját. Hiszünk abban, hogy meg fogjuk kapni a szükséges támogatást. De az áldozatok várnak, számítanak ránk, Meglátjuk majd, hogy az első esetben megszületik-e az ítélet Gamba kapcsán, és akkor látni fogjuk, hogy hogyan lehet majd az áldozatokat is kompenzálni. Nagyon fontos célokat kell a következő hónapokban megvalósítanunk, és ehhez elég pénzre, elég forrásra van szükség. Köszönöm előre is a támogatásukat. Thank you very much. Köszönöm szépen. Korábban be kellett volna mutatnom az Emberi Jogi Bizottságunk elnökét, Lockpiller kollégát. Ő fogja majd összefogni, foglalni, és majd ellenőrizni, hogy figyeltek-e. Carlos Westendorp már nagyon tapasztalt diplomata, valaha Spanyolország uniós csatlakozásán is már dolgozott, Most pedig a Madridi Klub képviselője. Megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a jelenlevőket. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy visszajöhettem. Most meghívott előadóként. És hogy így is teret kap az emberi jogok, az a demokrácia érdekében kifejtett harc híres Szaharov díjas aktivisták vannak körünkben, ez külön megtiszteltetés. És örülök annak, hogy a politikai irányítás és a párbeszéd nem mindegy, hogy van-e és hogy milyen. Ezek sajnos sok helyütt nem tartoznak a prioritások közé. És ugyanakkor szerencsés módon a gazdasági érdekek és az emberi jogok között ti harcban nem de mert sajnos nem mindig az emberi jogok győznek. Václav Havel mondta, hogy a demokrácia drága, meg kell fizetni az árát. Meg kell fizetni a kamatokat, a múlt kamatait. Elmondanék önöknek néhány előző megtestesülésem során szerzett tapasztalatomat, és persze a következtetésemet is. Nincsen ö, arany középút, arany út, hogy hogyan kell demokráciát csinálni. Elnökök világszerte tudják, hogy a demokrácia, a demokrácia építése ö, nem történhet per definíció, nem felülről, és ha nem felülről építkezik, akkor nem lehet rá kézikönyvet sem kidolgozni. Ugyanakkor mindig szükséges egy, egy újszülött demokráciának a külső támogatás, a politikai iránymutatás, a jó példa, a stratégiai, szakmai tanácsadás. A mi szervezetünk pont ezt teszi. 87 ö, korábbi államfő miniszterelnök klubja ez, több mint 60 állam első vezetői tömörültek ebben a klubban, hogy segítsék a demokrácia érvényesülését a világban, és követtük, folyamatosan követjük a észak-afrikai demokratikus mozgalmak kibontakozását. Tavaly Tunéziában jártam, és körbenéztem helyben is. És azt kell, hogy mondjam, hogy reménykedők vagyunk. Azt hisszük, hogy ezt a most megteremtett lehetőséget meg lehet ragadni, és jó útra lehet terelni a történelmet. Ugyanakkor a kihívások is óriásiak. A demokrácia ráadásul soha nincs készen, ahogy itt elmondták ezt előttem, és nagyon sok türelemre van szükség. Nincsen tökéletes demokrácia, és nincsen befejezett demokrácia, és amíg gyökeret ver a demokrácia, az mindig időbe kerül konszolidációra van szükség, intézményekre, eljárásokra, és a lehetőségek adódnak, de el is múlnak ugyanolyan gyorsan, ahogy adódtak, és ha ezeket nem ragadják meg, azok, akiknek kezükben van a hatalom, akkor ezek esetleg örökre elmúlnak. A madridi klub tagjai mindannyian elkötelezettek a demokratizálódás, a demokrácia elveim mellett, és szívesen bocsátjuk rendelkezésre szaktudásunkat, tapasztalatunkat Spanyolországban, Kínában, Mozambikban és a Cseh köztársaságban is vannak ö, aktív projektjeink, hogy csak a legfrissebbeket említsem. Minden ország más, minden kultúra más, és a politikai eszközök is mások, amelyek hatékonynak bizonyulnak az átmeneti időszakok sok jót és rosszat tartogatnak magukban, potenciált. Számunkra az Európai Unió a tökéletes külügyi támogató az észak-afrikai demokráciák kibontakodása szempontjából. Miért mondom ezt? A madridi klubban Timor Leste Haiti ügyével is foglalkoztunk, és ez a három történet, mind sikertörténet annyiban, hogy az Európai Unió segítette tapasztalattal és más eszközökkel is a jó pillanatban a döntéshozókat, a helyi döntéshozókat. Persze egyik projekt sem zárult még le, de jó úton vannak. Visszatérnék most az arab tavaszra. A világ nagy tisztelettel néz az arab forradalmárokra és nagy reménységgel. Végre a fiatalok, az ifjú generációk hangját is meg kell hallani, akik pedig békét és igazságot szeretnének, függetlenséget, és érzik magukban az erőt arra, hogy polgárosodjanak, demokratikusok legyenek, de talán nem is tudják még, hogy milyen göröngyös az út a stabilitás és jó mód felé különösen most az instabil világgazdasági helyzet közepette. Sajnos az is elképzelhető, hogy ez ö, visszaveti a demokratikus fejlődést ezekben az országokban. Épp dupla felelősségünk, hogy segítsünk nekik, és persze érdekünk is itt Európában ez, mert és szerencsére most az a helyzet, hogy az emberi jogok ügye és az európai érdekek kéz a kézben egy irányba masíroznak. Köszönöm szépen. Köszönet a panelnek. És most a Szaharov díjazottak következnek. Tazlima Nazrin az első, ahogy mondtam, bangladesi emberi jogi aktivista önél szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mindennyien úgy gondoljuk, hogy a demokrácia jobb, mint a diktátori hatalom. Bár vannak olyan rendszerek, amelyek nem megfelelőek. A demokrácia nem valós, hogyha a nők nem hallhatják a hangjukat. A parlamentben szerintem a képviselők 50%-a nő kellene, hogy legyen. De igazából a politikából megpróbálják kizárni a férfiak a nőket. Vannak férfiak, akik a patriarchátusi rendszerben hisznek, és úgy gondolják, hogy a kormányban a nőknek nincs szerepe. és nem lehet valós a demokrácia, hogyha az egyház nincs elválasztva az államtól, az igazságszolgáltatás és az oktatási rendszerről. Től. a vallás nem kompatibilis az emberi jogokkal, a női jogokkal, a demokráciával, a szekularizációval és a szabad véleménynyilvánítással. Az a probléma, hogyha nincsenek politikai, nincs politikai tudatosság hogyha feketén hisznek valamiben az emberek, akkor nagy valószínűséggel a fundamentalistákra fognak szavazni. És ezek a vallási fundamentalisták, amint hatalomra kerülnek, attokra a rendszereket építenek fel. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a fanatisták tönkretegyék a demokráciát, és a demokrácia elveit ne tartsák tiszteletben. a sária jogban hisznek az emberek, ezek, ez a jog, ezek a törvények nem kezelik egyenrangon a nőket, nagyon könnyen halára ítélik a nőket, arra kötelezik őket, hogy burkát viseljenek, másodosztályú állampolgároknak tartják a nőket, mint gyermekcsináló szerkezetek, gépek, a férfiak szolgái és a szexuális vágyaiknak a tárgyai. A civil szervezeteknek másak az elképzeléseik. Úgy gondolom, hogy fontosak a civil szervezetek. Azok a, az emberek, azok a vallásos emberek is, akik hisznek a női és férfi egyenjogosságban és nem kötelezik a burka viselésére a nőket, akik hisznek a demokratikus értékekben, és azonos jogokat akarnak biztosítani a nőknek, és fölépnek az elnyomó rendszerek ellen. Csak ilyenek kaphassanak lehetőséget, és más ezzel ellentétes elveket való szervezetek nem kaphatnak vezető szerepet. A vallás magánügy, és nem állami ügy és még egyszer mondom, a vallás nem kompatibilis a demokráciával, emberi jogokkal, női jogokkal, a szekularizációval és a szabad vélemény nyilvánítással. Hogyha nők vannak a kormányban, az persze nem oldja meg a, az összes nőnek a problémáját az országban. Hazámban, Bangladesben a miniszterelnök és az ellenzéki vezetők is nők voltak évtizedeken keresztül, de nem volt nem voltak elkötelezettek a nők körülményei javítása irányában. Az én hazámban és az indiai kontinensen a nők gyilkosságok áldozatai voltak, szexuális rabszolgaságban tartják őket, vagy tartották őket, erőszakos cselekmények tárgyai, szexuális kizsákmányolás tárgyai. A nők ezekben az országokban szenvednek. Ezek a legveszélyesebb országok a nők számára az egész világon annak ellenére, hogy néha hatalomra kerülnek nők is. Semmit nem tesznek azért, hogy javítsák a nők életkörülményeit. Itt az ideglői vállalásnak lenne szerepe, nem annak, hogy most nő vagy férfi kerül a politikai szerepbe. A vallás eszközén keresztül szereznek szavazatokat, és például engem bizonyos országokban nem engednek be, mert könyvet írtam a női egyenjogúságról, és felléptem az iszlám szabályok ellen. 17 éve menekültként élek, számüzetként élek. Nagyon fontos, hogy a szekuláris férfiak vagy nők hatalomra kerüljenek, és segítsük azt, hogy az emberek túlléphessenek a vallásos hiteken. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az oktatási rendszer, a jogi rendszer átalakuljon, és le legyen választva az egyházról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szali Oszmán, szudán emberjogi aktivista jogász, aki több száz etnikai erőszak áldozatául esett emberjogi képviseletét vállalt el e, ingyen. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy ismét a Szaharov e, díj jutalmazottjaival együtt szólhatunk önökhöz. Közvetlenül rátérnék, azonnal rátérnék arra a kérdésre, hogy hogyan lehet az emberi jogok, a demokrácia felé vazató átmenetet kezelni. Demokráciára van szükség, ez nyilvánvaló Szudánban is. Sok ígéret hangzott el, hogy majd megvalósul a demokrácia, és a jobb uralmát fogják garantálni az országban. De sajnos olyan választásokra került sor, amikor az országon kívüli választási megfigyelők azt mondták, hogy az egész választáson csak szabálytalanságok fordultak elő, de ez nem számított, mert ez volt összhangban az afrikai hagyományokkal. Hát ez számunkra inzultus volt. A nemzetközi közösséggel együtt mi is szeretnénk azonos jogokat mindenki számára, és hogyha szabálytalanságokat vesznek észre a nemzetközi megfigyelők, akkor legyenek olyan helyzetben, hogy érvénytelenítsék a választásokat, de sajnos nem ez történt. Más tapasztalataink is voltak egy népszavazás kapcsán, ami szintén kudarcba fulladt, és figyelmen kívül hagyták az emberek igényeit. Jogász vagyok, tudom, hogy a délen élőknek joga lett volna arra, hogy megszabaduljanak az elnyomástól, de hogyha visszagondolunk az eseményekre, a délen volt ez a hangulat, és az északi ország részben igazából nem volt olyan a környezet, ami lehetővé tette volna az átalakulást. Hogyha tehát a demokrácia felé való átmenetről beszélünk, néhány fontos vonatkozási pontra, benchmarkra van szükségünk. Például, ha van egy kormány, amely felelőssé tehető a Darfurban történtekért, és a dél-szudáni eseményekért, a háborúban háborús bűncselekményeket követtek el, népírtást, genocidiumot, és ez jóval azelőtt is megtörtént, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság elé került volna Darfur, Darfur ügye. Az ügyészek nagyon jó helyzetelemzést készítettek, és legalább három elkövetőt azonosítottak is. De sajnos a nemzetközi közösség nem tett semmit annak érdekében, hogy a bűnösök eh, az igazságszolgáltatás elé kerültek volna. Sőt, nagyon sok bűnelkövető, akik felelősek az sok erőszakos cselekményért, még mindig eh, nem érhetők el az igazságszolgáltatás számára. Véleményem szerint Kudufán déli részén és Brunájban is olyan a helyzet, hogy még az arab világot is felháborítja ez. Látjuk, hogy Egyiptomban, Tunéziában mi történt a bűnösökkel, vagy Líbiában Szíriát most valamennyien naponta figyeljük, ahogy gyilkolják az embereket. Senki nem tesz semmit, senki nem állítja ezt le. Nagyon nehéz demokráciáról beszélni, akkor, hogyha a nemzetközi közösség még mindig kompromisszumokat akar kötni diktátorokkal. Ez pedig így van a mi hazánkban, és különösen Afrikában. Szükség van valamilyen viszonyítási pontra, aminek az alapján eldönthetjük, hogy mit, hogyan kell fellépni a diktátorokkal szemben. Itt közösek az érdekeink. Nagyon jó, hogy a, az EU parlamentjében most beszélünk itt az emberi jogokról, ez prioritás kell, hogy legyen. Azzal zárnám szavaimat, hogy Szudánban olyan a helyzet, hogy szükségünk van arra, hogy a megalkotandó alkotmány elismerje, hogy mindenki egyenlő jogokkal rendelkezik. Ugye ez egy ö, olyan társadalom Dél-Szudánban, amely több etnikumból tevődik össze. A Dél-Szudán elnyomása az arab muzulmánok által azt hiszem a fanatikusok kezébe kerültek, de a nemzetközi közösségnek úgy kell fellépnie, hogy megakadályozzák a további emberi jogsértéseket és a szabálytalanságokat a választásokon. Uh, Most pedig Szelimovics úr következik az Oszlop egyénye, újság alapítója, szerakító, szerkesztője Baszniában. Köszönöm elnök úr a szót. Röviden szeretnék a díjról is szólni, amelyet megkaptam 18 évvel ezelőtt. Akkor még teljesen más volt a helyzet. A Felszabadításnak fordítható című újság annak idején történelmi szerepet játszott hazámban évekig tartott, míg ezt az újságot aztán sikerült minden nap megjelentetni. Sokáig illegalitásban dolgoztunk, nagyon rossz idők jártak ránk akkor. Azok a riporterek, akik összeállították az újságot, naponta veszélyeztették saját épségüket, életüket, és azon a napon, amikor éppen először hivatalosan megjelenhettünk volna, lebombázták az épületünket, és mindent újra kellett kezdenünk. Tehát az emberi jogokért vívott harc, az igazság kivondása az valóban drága mulatság. Újságunkat később aztán szimbólum rangjára emelték, az akkori elit az újság alapjain egy másik újságot alapított, amely hasonlított a miénkhez. Funkciójában pont az volt, hogy a miénket háttérbe szorítsa. És akkor még olyanok voltak a jogi viszonyok, hogy nem tudtunk ezzel semmit sem tenni. Mi a sokféleséget képviseltük mindig országunk hazánk sokféleségét, ami szerintünk érték Bosznia szempontjából. Igaz, hogy a háborúban ez ugye nem csak, hogy nem érték, hanem ez az oka a háborúnak, a sokféleség. Mégis sikerült megőriznünk még a háború alatt is az újságot, és ha nehezen is, de eljutottuk az olvasókhoz. Európában egyébként, ami mindennapos dolognak történik, annak idején Boszniában a lehetetlenséggel volt határos, de hát tudtuk, hogy harcolnunk kell. Nincs más út. A felszabadítás vagy szabadság című újság mindig is megpróbálta leképezni, ami történt körülöttünk. A megalapításra óta, illetve a díj megkapása óta azonban Bosznia-Hercegovina sokat változott, sokat javult a helyzet, vannak jogszabályaink, ezek is javulnak. Az újság, újságírói annak idején az emberi, legalapvetőbb emberi jogokért harcoltak, kellett, hogy fellépjenek a másság jogáért, a kulturális vallási kisebbségek jogaiért, a gyűlölet ellen, illetve azért, hogy a médiák szabadok maradhassanak a politikai hatalomtól. És persze a, a nemzeti ö, irány ö, minket aztán megint háttérbe szorított, de most is van feladatunk nem az alapjogokért küzdünk már csupán, hanem a konkrét érvényesítésért, a gyakorlati megvalósítását, és ugyanolyan fontos a munkánk, úgy érzem, mint valaha, mert minden, a jövő minden pillanata a jelen pillanataitól függ, a gyűlölet még mindig elterjedt az etnikumaink között, a vallási szakadékok, politikai szakadékok megosztják a lakosságot, a tulajdon jog, illetve a tulajdon visszaszerzéséről folytatott vita most azok a fő témák, amelyek foglalkoztatják az embereket, és minket is így. Vagyis már nem az alapjogok, de a jog érvényesülése, hiszen Bosznia-Hercegovinában óriási a munkanélküliség, és akinek nincs munkája, annak nincsen arra sem pénze, hogy a jogait érvényesítse, mert akik, akik most is meg szeretnék szüntetni az újságunkat, azok most már nem a politikai elnyomók, hanem egy újfajta hatalom képviselői, és az ellenség képe változott, de a feladatunk sajnos nem változik meg. Más most a nyomás, gazdasági, politikai nyomás nehezedik ránk, nem diktatúra. És éppen azért, mert ez kevésbé egyértelmű és látható, talán veszélyesebb is, mint egy diktatúra. Radikalizmus, nacionalizmus, korrupció az, ami ellen küzdünk, van tehát bőven feladatunk. És a Szaharov díj ebben a kontextusban ugye nem engem tüntetett ki, hanem mindazon embereket, akik ezekért a célokért küzdenek hazámban. Hazám kisország, de harcunk nagy. A jóért, az általunk jó, dolg, jó értékeknek tartott értékeket való fellépés nagy erőfeszítést igényel, és sokszor az a benyomásom, hogy az én generáció már nem fogja látni küzdelmünk eredményeit. Majd talán egy következő generáció, de hogy a jó irányba mentünk már, az is vigasztal. Az lenne az üzenetem ezzel együtt, hogy érdemes a jó dologért harcolni, az igazságért harcolni. Mindannyian, akik előttem szóltak is, ezt testesítik meg, hiszen olyan extrém körülmények között és olyan buktatók árán végezték tevékenységüket, amelyek megnemesítették, megecérezték őket, és még jobban megerősítették őket abban, hogy jó az, amit csinálnak. Jó, hogy vannak ilyen emberek, és talán elérjük egyszer azt, amit szerettünk volna. Előbb vagy utóbb. De jó úton vagyunk, az biztos. Bosznia-Hercegovina kicsi, de nehéz körülményeket felsorokoztató ország, az emberi jogok, az egyenlőségek útja még hosszú lesz. Ahogy korábban mondtam, Lila Zanna sajnos nem tudott eljönni, de ha jól tudom, valakinek van egy üzenete a részéről, akkor kérem olvassa fel az üzenetet. Merci, bonjour. Euh. Köszönöm. Lila Zanna üzenete törökül készült. Mielőtt felolvasnám az üzletet, üzenetet, Daniel Mitterrand családjának, akit ugye emberjogi aktivistaként ismerhetünk meg, szeretném kifejezni együttérzésemet. Katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mindenek előtt szeretnék mindenkit biztosítani tiszteletemről és barátságomról. Egy, a Szaharov hálózaton belül, amióta elkezdtük a munkát, nagy örömömre szolgál, hogy ma az első esemény az emberi jogi konferencia megszervezése kerülhetett, és most már az Európai Parlamentben van egy Szaharov terem is. Sajnálom, hogy Ma, amikor az emberi jogi témáról beszélünk, sajnos azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy már a értelmét vesztette ez a terminus. Nem tudom felsorolni az összes erőszakos cselekményt, erre nincs idő. Nagyon sok feladatunk van azért, hogy az emberi jogokat a, és az emberiek egyéni jogait védjék, de sajnos ez a folyamat megszakadt, új világrend kialakulásáról beszélnek ma. Az átalakulást szemléljük, szemlélőként tekintünk erre, de nekünk az emberi jogokat védenünk kell. Csoportok, közösségek, népek jogait kell, hogy védjük. És ma azt látjuk, hogy elsősorban az állami jogok védelme történik meg, és az államok használják ezeket a koncepciókat azért, hogy legitimé tegyék az emberi jogok folyamatos sértését az államok részéről. Öt témáról beszélünk ma, és szeretnék ezekre most kitérni. Ahhoz, hogy valós átmenet történjen egy országban, ahhoz valós politikai átalakulásra is van szükség. Vannak olyan országok, ahol ez nagyon gyorsan bekövetkezik, de azt is látjuk, hogy olyan országokban, mint például Törökországban ez a folyamat nem annyira gyors, nem annyira kreatív és nem annyira konstruktív. Nem csak Törökországot jellemzi ez a lassúság. Ugyanakkor különböző belső és külső erők támogatásának köszönhetően azt látjuk, hogy jobban is lehetne ezt a folyamatot levezényelni. Törökországnak megvan a lehetősége erre a gyorsabb átalakulásra, ezt tudjuk. Az, hogy a társadalom egy új időszakba lépjen át, hogy egy új Bianco lapot kaphasson, hogy új történelmet írhasson, ahhoz a legfontosabb módszer az lenne, hogyha felmérni, elemezni a történelmét. Valós szándékra van szükség a tekintetben, hogy a múlt hibáit ne kövessük el újra. Igazi bátorságra van szükség. Tudjuk, hogy sok etnikai, vallási csoport él együtt Törökországban, és a múltban ők sokat szenvedtek. A kurdok egy olyan ritka népség, amelynek nincs statutuma, nincs állama, de nem szabad elfeledkeznünk róluk, hiszen a fele, az elfelejtés az nem megoldás. Nem lehet elfelejteni a fájdalmat, hiszen az, ezek az emberek éveken keresztül érték át ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat. Nagyon sok erőszakos felépés történik, nagyon sok tömegmészárlás történt, és ezeket mindig próbálták eltusolni. A derszimi mészárlás, a szeptember 12-i államcsínyt, akik végigélték a halepcsei mészárlás nagyon sokan eltűntek, nagyon sok kivégzés történt a 90-es években, és ezekről nem feledkezhetünk meg ma sem. Valós cselekvési tervre van szükség ahhoz, hogy valós átláthatóság valósulhasson meg, és legyen jövőképünk. Bizonyos az állam részéről követett bűncselekmények miatt az állampolgárok szenvednek el kell ismernünk, hogy a társadalom és a társadalom tagjai és csoportjai nagyon sok trámát éltek át, és nem engedhetjük meg, hogy a háborús bűncselekményeket folyamatosan elkövethessék. Ahhoz, hogy valós átalakulás történhessen, ahhoz fel kell fedni a lepet az igazságról, elemezni kell a valós helyzetet. Ez az alapja. Ahhoz, hogy a párbeszéd újra működhessen, ahhoz politikai bátorságra van szükség, határozottságra, szándékra, stabilitásra, és bízni kell a folyamatos átalakulásban. Bizonyára tudják, hogy a PKK és a kormány közti párbeszédet a társadalom nem utasítja el, sőt a társadalom ezt értékeli. De azt látjuk, hogy ennek ellenére az AKP párt nem tudja használni azt a támogatást, amit a választások során kapott. A kurdok legitim jogaiért folytatott harcot elnyomják, és nagyon sokan házi őrzetbe kerültek. Sajnos azt látjuk, hogy a világ többi része hallgat igazságtalan politikai propaganda előtt állunk. Hogyha tényleg új történelmet akarunk érni, ha nulláról akarunk indulni, ha új alkotmányt akarunk, ez lehetséges ma. És volt is erre szándék a lakosság egy részéről, egy csoportja részéről. Új politikusok megoldást tudnának találni a kurd problémára, viszont garanciákra, szociális, politikai, kulturális garanciákra van szükség, biztosítani kell kurdok jogait. Sokat beszélünk arról, hogy szembe kell nézni a történelemmel. A civil társadalmi kezdeményezések már ezt próbálják megtenni, de a kormány akaratának az ellenére szeretném hangsúlyozni, több olyan módszer van, ami ezt lehetővé teszi vannak bizonyos eljárások, bizottság az igazságért és egyéb kezdeményezések, amelyek jó példát jelentenek. Mindenképpen tiszteletben kell tartani a női-férfi egyenjogúságot a társadalomban. Specifikus intézkedésekre van szükség. A történelem elemzése nem korlátozódhat az e- elmúlt 30 évre. És nagyon sok minden történt korábban, és ezeket az eseményeket is fel kell mérni. Amikor történelmi perspektívába helyezzük az eseményeket, akkor látjuk, hogy a kurdok folyamatosan harcolnak a jogaikért, és minden kormány, minden időszak másképp határozta meg ezt a harcot. Tegnap szeparatistának hívtak minket, banditáknak, ma terroristának hívnak minket, és azt látjuk, hogy a fejlett ország, a fejlett világ érdekében nem lépnek föl ezek ellen a folyamatok ellen. Még egyszer szeretném elmondani, hogy ezt a politikai hozzáállást elutasítjuk. Ez a bátorság erre van ma szükség, úgyhogy még egyszer szeretném biztosítani önöket a barátságomról. Thank you very much indeed. Nagyon köszönöm. Kurt nyelven is, ugyanilyen jó lett volna a kurd nyelven olvassa fel ezt az üzenetet. Nos, Kilam képviselőtársam, önél szó. Köszönöm, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon közel állok önhöz, mert Észtországot képviselem itt az Európai Parlamentben. Egy olyan nemzetet, amely, ha a történelem logikáját követük volna, nem lenne ma itt. 51 évet az életemből totalitárius diktatúrában éltem le, ahol nem volt remény, mert nem törődtek a nagyhatalmak sem a balti népekkel. Most viszont átmenet, demokrácia, ez ennek a beszélgetésnek a témája, és ezért pozitív példákat kellene felhoznunk. A balti van nagy előrelépés történt, a szabadság, az érett demokrácia felé jó úton haladunk. Nagyon fontos az, hogy ne támogassunk diktatúrákat, ne bonyolódjunk bele hivatalos hazugságokba. Szerintem ez kell, hogy a kiinduló pont legyen. Ez volt Szolzsenyicin tanácsa is. Ne éljünk hazugságban. A hivatalos propagandától, hazugságunktól tartsunk távolságot. Minél előbb szükség van az átmenetre, és szinte mindig van erre lehetőség még a legkeményebb körülmények között is meg lehet szervezni föld alatti szervezeteket, hogy előkészítsük az alapokat a különböző dokumentumokhoz. Én például 1972-ben küldtem meg az ENSZ-nek az első dokumentumot. Waldheim úr nem válaszolt erre, de a lényeg az volt, hogy a nyugati világot tájékoztassuk arról, hogy az ész lakosságnak nem 99,99%-a támogatja a kommunista diktatúrát, hanem vannak olyanok, akik ezzel nem értenek értenek egyet. Amikor elkezdődött a Szovjetunió válsága 1987-ben, 88-ban, mi addigra fel voltunk készülve, és ez nagyon nagy előny volt. Azonnal elkezdtük megszervezni a polgári kezdeményezéseket az első nyílt politikai tanácskozásokra is sor került. Azután 1989-ben megalakult az észt nemzeti függetlenségi párt, az első nem kommunista párt. Ezt követően pedig nagyon fontosak a polgári kezdeményezések. Nekünk sikerült a lakosság többségét a nemzeti célok mögé állítani és az igazi függetlenséget akartuk visszaállítani, nem csak valami fél függetlenséget. Alternatív kezdeményezésekre nagyon nagy szükség van. Nekünk nem csak, hogy alternatív pártokat sikerült észrehozni, és egy év alatt egy tucat új párt jött létre, hanem össze tudtunk állítani egy programot arra, hogy hogyan lehet gyengíteni a kommunista pártot. És 1989-re, egy év után a hivatalos hatalma kétségbe esetten reagáltak a kezdeményezésünkre haboztak. Igazából nem volt először nem akarták leverni, csak 1991-ben az öböl háború idején, azután leverték Litvániában, Lettországban a tüntetéseket. De nagyon fontos volt, hogy a társadalom felkészült volt minden alternatívára, hiszen még 1991-ben a berlini fal leomlása után sem voltunk biztosak abban, hogy most mi fog történni de mindenre felkészültünk, minden eh, lehetséges forgatókönyvre. Most persze már könnyű azt mondani, hogy 91-ben eh, visszaállítottuk a három balti államban a függetlenséget, de ez akkor nem volt ilyen biztos 20 évvel ezelőtt. Azt hiszem, fel kell készülnünk mindig minden lehetőségre. És a balti tapasztalat egyik előnye az lehet, hogy eh, azért volt ez különleges, mert nem volt bosszú, nem volt gyűlölet. Észtország különösen szerencsés, egyetlen egy embert sem öltek meg, az átmenet négy éve alatt, 1987 és 91 között. És ezt a folyamatot méltósággal vittük végig, és nagyon békés, demokratikus úton. Ennek az eredménye pedig az, hogy sikerült csatlakoznunk az Európai Unióhoz, létrehoztunk egy nagyon szilárd demokráciát. Rendkívül fontos az is, hogy élvezzük a nemzetközi közösség támogatását. Líbia, Tunézia esetében látjuk, hogy milyen szégyenletesek voltak a korábbi diktátorokkal megkötött alkuk le kell vonnunk a tanulságot mindebből. Az Európai Parlament egyre inkább érték alapú politikát követ a külügyek területén. Ki egyensúlyozza a gazdasági érdekeket az értékeinkkel. És ebből a szempontból, hogy tájékoztassam önöket, az Európai Néppárti Frakció javaslatairól, aminek a tárgya az, hogy hogyan tudjuk a Szaharov díjat és a díjak jutalmazottjait ismertebbé tenni. Az a helyzet ugyanis, hogy ugye mindig decemberre koncentrálunk a díj kapcsán, de a nemzetközi médiában nem kap elébb szerepet ez a díj. Mi ezért azt javasoljuk, hogy az Európai Parlament minden évben mutassa be a nyerteseket és a jelölteket is, hiszen minden évben nagyon fájdalmas meghozni azt a döntést, hogy csak egyet válasszunk nagyon sok olyan jelölt közül, akik valamennyien megérdemlik a figyelmet. Ezért minden jelöltet is be kell mutatnunk az Európai Parlament biztosítson lehetőséget számunkra, hogy a Külügyi Bizottság, az Emberi Jogi Albizottság és más bizottságok előtt is megismertessék magukat, és legyen minden évben egy vita a Szaharov díj jutalmazottjaival. Mondják el, hogy milyen célokat követnek. És ennek összefüggésében a, azt is mondanám, hogy a, az Európai Parlament politikailag örökbe kellene, hogy fogadja a Szaharov eh, díjazottakat. Különleges barátunk, barátaink eh, előtt mindig nyitva kell, hogy álljon az ajtó, nem szabad, hogy bürokratikus, kis apró cseprő akadályok megakadályozzák, hogy ők bejussanak a parlament épületébe mindenütt a díjnyertesek hazájában. Alakítsunk ki állandó kapcsolati rendszert velük, és a helyi önkormányzatok is vonjuk be ebbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon érdekesek voltak ezek az elképzelések. Úgy gondolom, hogy nagyon nagyra értékeljük a, a Szaharov díja, díjazottak a hálózatot. Alexander Miakkevics itt van körötünk, és Ludmila Alexejeve is. Nagy örömömre szolgál, hogy itt vannak velünk. Itt hátul kért valaki szót, 18.40-kor fogom, 17.40-kor fogom lezárni az ülést. Köszönöm szépen, Marian Blacknek hívnak, mint az AFLA igazgatóságának a tagja vagyok itt, Afrikai Legal Aid a neve ennek a szervezetnek igazából. Én a ugandai nagykövet vagyok. Először is szeretném elmondani, hogy nagyra becsülöm a a díjazottakat, hiszen a hazájukban az emberi jogok területén jelentőset alkottak. Most már a globalizáció világát éljük, ezért szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság képviselője mondott, vagyis Uganda esetében például nagyon jól tudják, hogy Uganda volt az első eset, ami a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság elé került. Tehát az együttműködők és akiket elítélt a bíróság, még mindig szabadon vannak. Uganda esetében Kuni és az emberei közép-afrikai köztársaságban és Szudában jelennek meg. Most már nem ölik meg az ugandaiakat, de más afrikaiakat ölnek meg, főleg lányokat, illetve szexuális rabszolgaként használják ezeket a lányokat és nőket. Úgyhogy meg vagyok győződve arról, hogy a nemzetközi bűnügyek több millió áldozata érdekében együtt kell, hogy működjünk a nemzetközi közösség határozottabban föl kell, hogy lépjen azért, hogy ezek az elkövetők ne legyenek szabadon. Tudom, hogy az Európai Parlament több esetre felhívta a figyelmet, és természetesen hálásak vagyunk ezért. A panel képviselőihez az a kérésem. Tudva az, hogy nincs rendőri erő a Nemzetközi Büntetőbíróság kezében, talán a panel résztvevőinek lenne elképzelése, lenne javaslata arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne tényleges igazságot szolgáltatni ezen bűnelkövetők esetében. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Már is átadom a szót Barbara Lochvirelnek, hogy összefoglalja a mai ülést, de ez előtt még szót kért Gazali úr. Oui, euh, juste peut-être pour... Euh, Rövid leszek szeretnék reagálni arra, hogy az átmeneti folyamatban az Európai Parlament mind tehet. Én úgy gondolom, hogy nem szabad minimalizálni annak, azoknak a látogatósoknak a foly, fontosságát, amikor helyben az országokat meglátogatják. Sokszor az Európai Parlament delegációjának a látogatása hatásos lehet, és ott a helyben, a sajtótájékoztatón elmondják a véleményüket, és minél többet kilépnek a parlament épületéből, és minél több közvetlen találkozót szerveznek az emberi jogi aktivistákkal, annál hatékonyabban tudják támogatni az átmeneti folyamat. Kezdve a díjazottakkal, Prisztinában találkoztam egy díjazottal, de az európai intézmények részéről senki nem volt ott jelen. A Szaharov díjazott Ezóta Koszovóban soha senki nem találkozott, úgyhogy szeretném erre felhívni a figyelmüket, hogy önök, mint európai parlamenti képviselők nagyon sokat tehetnek. Az átmeneti folyamatban van egy kulcsfontosságú kérdés. Le kell fordítani, most kezdjük az arabbal, az Európai Parlament állásfoglalásait, hiszen ezek nem ismertek. Az európai beszédeket senki nem ismeri hiszen nem olvasható nagyon sok ember számára. Lehet, hogy ez egy túl egyszerű dolog, de az átmenethez az is szükséges, hogy le legyenek fordítva ezek a szövegek. A szaharok esetében ugye sokszor nem tud mindenki eljönni a találkozóra, de a, el tudnék képzelni például egy belaruszi delegációt a Szaharov díjazottak részéről, vagy kubai látogatást is, parlamenti képviselők kíséretében. Úgy gondolom, hogy így láthatóvá tehetnénk az önök eh, részvételét az egyes országokban, helyben. Thank you. Köszönöm. Kubában voltam, és valapaja eh, miniszterelnökkel is beszéltem, de egyetértek, igen, többet kell, hogy tegyünk. További hozzászólás, mielőtt átadom a szót Barbara Lockbirhannek, az Emberi Jogi Albizottságunk elnökének. Barbara, a szó. Ja, Köszönöm szépen. Nem könnyű feladat egy ilyen tartalomban gazdag vitát összefoglalni. Sok javaslatot a parlament majd fel fog karolni, különösen a Szaharov díjazottak hálózatának további alakításával kapcsolatban. Több témakört vitattunk meg, a hozzászólók hivatkoztak ezekre a témákra, tárgykörökre. Franci Trini eh, kollega azt mondta, hogy az átmenethez türelemre, időre van szükség. Ez eh, összecseng azzal, amit Westendorp eh, úr mondott, miszerint nincs egy kézikönyv, egy, egy, egy recept, ami mindenre ráhúzható. Figyelembe kell venni, hogy a társadalomban milyen folyamatok zajlanak hivatkozott arra is, hogy az EU egy nagyon jó eszközt rendelkezésre tud bocsájtani ugyan, de a döntő dolog az, hogy a társadalmak ezeket az eszközöket fel is használják. Vence Drini azt mondta, hogy Tunéziában is E, világossá vált az, hogy partneri kapcsolatra törekednek ezek az országok az EU-val. Az EU-nak tanulnia kell a történelem hibáiból, nagyobb transzparenciára van szükség, az EU jobban oda kell, hogy figyeljen a partnereire, és akkor azok is jobban el fogják fogadni az EU segítségét. Ugyanakkor az idő és a türelem érdekében tett tett felhívások nem jelentik azt, hogy mindent elfogadjuk, ami történik. Nem. Sőt, az emberi jogok védelmének az egyetemlegessége kell, hogy legyen az iránymutatónk a tekintetben, hogy hogyan nézzen ki ez az új társadalom. Léla Sana mondta el, hogy mennyire fontos az, hogy bizonyos emberi jogok az alkotmányban is gyökerezhessenek. A második nagy kérdéskör azzal függött össze, hogy nem lehet, hogy elmaradjon a büntetés azon elkövetők számára, akik megakadályozták a demokrácia kiépülését. Benzedrini asszony, mivel író, nagyon szépen fogalmazott, azt mondta, hogy a diktatúra mérgétől meg kell szabadítani magunkat. Ez egy nagyon fontos feladat. Hallottunk példákat Szudánból, arra nézve, hogy ez mennyire fontos. De Törökország kapcsán Lila Szána is sok példát hozott fel arra, hogy mennyire fontos feldolgozni a történéseket. Persze hallottuk a Nemzetközi Büntetőbíróság beszámolóját is, de nemzeti kontextusban is nagyon fontos a bűnelkövetők elleni fellépés. Persze nem bosszú által vezérelve, és nem a győztes pozíciójából, hanem Abból kell kiindulnunk, hogy az áldozatok, a sértettek jogait kell védeni. Nekik joguk van megtudni azt, hogy mi történt velük egyénként, vagy egy kisebbséghez tartozóként. Joguk van arra, hogy az őket ért jogtalanságot megnevezzék, nevén nevezzék. Nagyon sok történetet hallottunk Afrikából. Nagyon fontos hogy az államok magasrangú tisztviselőit, katonai vezetőket is felelősségre vonjanak, és ne kössenek velük kompromisszumot, ne udvaroljanak nekik. Hogyha itt következetesebbek lennénk, akkor talán egy ilyen nemzeti büntetőbíróság elrettentő hatása, preventív hatású is lehetne. Az Európai Parlamentben egy hosszú állásfoglalást fogadtunk el, amelynek a célja az volt, hogy küzdjünk a büntetés elmaradása ellen. A Nemzetközi Büntető Bíróságot támogatjuk. El tudják olvasni ezt az állásfoglalást, talán le kéne fordítatni arabra is, hogy látják, hogy mennyire részletes ez az anyag nagyon fontos az, hogy ne alkalmazunk kettős mércét. Igen, a diktatúrákat el kell számoltatni, de azokat a testületeket, szervezeteket is felelőssé kell vonni, amelyek támogatják a diktatúrákat, és a nagy regionális hatalmakat fel kell szólítanunk arra, hogy ne küzdjenek a nemzetközi büntetőbíróság ellen, hanem ratifikálják a szerződését, mint a USA, az Egyesült Államok, Oroszország vagy Kína még mindig nem tették ezt lesz meg. Nem lehet ilyen kettős arcot mutatni. Világossá vált ez az egész demokratizálódási folyamat kapcsán, és mindenki ugyanezt mondta. Még egyszer összefoglalva, az átalakulási folyamat kapcsán szükség van arra, hogy az emberi jogsértéseket feldolgozzuk, emlékezzünk rájuk, legyen, elinduljon egy megbékélési folyamat, és ezután induljon el az újra, újjáépítés. Tunézia, és Törökország erre nagyon jó példák. Sziede úr eh, Szíriából egyértelműen leírta, hogy eh, hazájában az a helyzet, hogy most már nagyon sokan nem félnek, hogy felkeljenek, lázadjanak egy eh, olyan rezsim ellen, ami kínoszta őket, hiszen a kínzás nagyon elterjedt volt. A politikai tevékenység felvállalásától sokan féltek, mert áldozatokká válhattak, de most már sokan nem félnek, sokan leküzdötték a félelmeiket. És számunkra itt az Európai Parlamentben, az EU-ban az a kérdés, hogy mit tehetünk, hogyan tudjuk támogatni azokat, akik akarják ezt az átalakulást. A parlament egy jó fórum, itt beszélhetünk arról, hogy mi történik, ezt rendszeresen meg is tesszük, és a felhívás például, hogy legyen egy no-fly övezet, egy eh, repülés tilalmi övezet eh, Szíria fölött, vagy akadályozzuk meg eh, azt, hogy a török határvidéken a menekülteket megakadályozzák az átkerésben. Az ENSZ biztonsági tanácsa kell, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. Összendorp úr nagyon precízen elmondta, hogy nagyon gyakran gazdasági érdekek ütköznek az emberi jogok védelmével. Hát ezt mindenki tudja különböző régiókban élők is. De mi itt, akik Európában élünk, és Macmillan úr is röviden utalt, túl sokáig hallgattunk, és becsuktuk a szemünket, amikor a Magreb országok beli diktátorok gyilkolták az állampolgáraikat, és ők mártíra váltak, és ugye a gazdasági kapcsolatokat meg akartuk őrizni ezekkel az országokkal, érdekünk volt az is, hogy lezárják a határokat, hogy ezek a szerencsétlen menekültek ne jussanak el hozzánk, ezért félrefordítottak a fejünket, és persze hozzájárult az is, hogy féltünk az iszlamistáktól. Ez a folyamat Észak-Afrikában most már elindult az átmeneti demokrácia felé, de még az eredmények előttünk állnak. Számos dokumentum született, ami majd értékelnünk kell. Sokan említették, hogy mennyire fontos a szervezett civil társadalom. Itt ellenmondások is vannak Kelam úr Észországról beszélt, és én úgy értettem, hogy Benzedrin asszony is azt mondta, hogy Tunéziában mennyire fontos, hogy van egy aktív civil társadalom, ami figyeli azt, hogy az új kormány is mit csinál. Az EU sokrétű formában segíti a civil társadalom intézményeit, a Nemzetközi Büntetőbíróságot is számos civil szervezet segíti a munkájában, és azt hiszem vitathatatlan, hogy ez mennyire fontos. Végezetül Taslima Nasrin asszony nagyon világosan kimondott valamit. Mégpedig azt, hogy nem szabad, nem engedhetjük meg a kulturális relativizmust, amikor az emberi jogok megsértéséről van szó. Itt az Európai Parlamentben amikor vitatkozunk, nagyon gyakran azt a hibát követjük el, hogy a mi nyugati értékeinkről beszélünk csak. Tudatosabban kellene ezzel foglalkoznunk, és kimondanunk, hogy ezek egyetemleges jogok. Az állam és az egyház szétválasztása az európai történelemben is egy rendkívül fontos momentum volt. Ezt nagyon komolyan kell vennünk. Az állam és az egyház szétválasztása azt jelenti, hogy egyetlen egy egyház vallás, vallás sem vindikálhatja magának azt a jogot, hogy ő a többségi egyház. Ez egy európai vívmány, ezt kell képviselnünk. Nem azért, mert egy vallásról lenne szó, hanem általánosságban is ezt, mint elvet meg kell védenünk. Bence Trine asszonytól idéznék végezetül, aki azt mondta, hogy nincs ellentmondása között, hogy valaki egy muzulmán társadalomban él, és modern és az emberi jogok egyetemességét veszi alapul, és ugyanakkor a saját alkotmánya mentén is él. Reméljük és kívánom azt, hogy ez sikerüljön. Well, thank you very much indeed, Barbara. Köszönöm szépen, Barbara. Tényleg összefoglalta a mai délután vitának az elemeit. Szeretnék a panel részvevőinek nagy köszönetet mondani a díjazottak, illetve azok a díjazottaknak is mondanám, akik nincsenek itt, hogy köszönet a bátorságukért, köszönet a hozzászólásért, köszönök minden részvevőnek, köszönöm, hogy eljött, és persze a szervezőknek is közül a munkáját. Mielőtt lezárom ezt a a konferenciát, konferenciát elmondanám, hogy 19.30-kor a Bozzárban kezdik az, kezdődik az esti programunk, most viszont a konferenciát lezárom. Köszönöm.